Chers collègues, je vous propose... Tisztelt kollégák, foglaljanak helyet, kérem szépen. Ha minden jól megy, és minden okunk megvan arra, hogy ezt reméljük, akkor ez lesz az utolsó ülésünk a mostani ciklus alatt. Ami a napi rendet illeti. Hármas pont, a február 12-13-ai jegyzőkönyv jóváhagyása is felkerül a napirendre, hiszen ez minden nyelven megjelent most már. Négyes napirend pont. Renzuli asszony nem akarja, hogy megvitassuk a kompromisszumot, mert nem volt erre képes. Nos, én azt mondom, hogy mégiscsak tartsuk meg ezt a négyes napi rendi pontot, hiszen téma nélkül, vita nélkül nem lehet egy ennyire fontos témát megszavazni. Ronzuli asszony azt hiszem, hogy nem lesz itt még egyelőre, hogy megvárjuk, hogy a kompromisszum nélküli módosítóiról szavazzunk, és azt szeretném, hogy akkor egy kicsit később tűzzük ezt napirendre, hiszen mindenképpen meg akarjuk várni, hogy az előadó itt legyen. Összességében tehát a négyes napirendi pontot az ötös után fogjuk megvitatni. Most pedig térjünk rá a második napirendi pontunkra. Öt közleményem van. Az első, ami oktatási közszolgálatot illeti. Van-e a tanácstól valaki közöttünk? Nincsen. A tanácsot tájékoztatni kell arról, amit most szeretnék önöknek bejelenteni. Tájékoztattak minket, hogy a tanács úgy döntött, hogy ami a foglalkoztatási közszolgálat kérdését illeti, bejel kapcsolatban a tárgyalási csoportunkat én magam vezettem, mint minden tárgyalási csoportot, és Frederik Darden volt az előadója. Tehát a tanács ezzel kapcsolatban úgy döntött, hogy egyoldalú nyilatkozatot fogad el a foglalkoztatási közszolgálati hálózatról. A görög elnökségnek írtam, hiszen ezen esetleges nyilatkozatot a tárgyalás során egyszer sem vetették fel. Erre azt a választ kaptam, hogy a nyilatkozat a már korábbi tagállami nyilatkozatok tartalmát veszi át, amikor a tanács általános megközelítését fogadták el. Minket sohasem tájékoztattak egy ilyen nyilatkozat létezéséről, azért, hogy ezen jogi aktust még a ciklus végéig el lehessen fogadni, az elnökség azt javasolja, hogy tartsuk meg a plenárisan a szavazást, de kérjük azt, hogy a nyilatkozatot a hivatalos labban ne tegyék közzé, és hogy a leginkább közel álljon ez a szöveg ahhoz, amit decemberben elfogadtak. A görög elnökséggel tisztáznom kell ezt a helyzetet. Hiszen mindenki, aki a együtt az együttes jogalkotást ismeri, azt tudja, hogy milyen nagy hatással lehet ez a végső eredményre, és tudván azt, hogy a, az Európai Parlamentnek, mint társjogalkotónak milyen jelentősége van, és hogy mennyire fontos, hogy megállapodás szülessen a társjogalkotók között. Tudván azt, hogy erről a kérdésről mind a mi mandátumunkon belül, mind pedig a háromoldalú egyeztetésen nagyon sokat tárgyaltuk, ez így elfogadhatatlan. A tanács azt javasolja, hogy most egy nyilatkozatot fog közzétenni, azzal kapcsolatban, hogy az egyes tagállamok részvétele a foglalkoztatási közszolgálati hálózaton belül kötelező vagy önkéntes jellegű legyene. Nos, mi a mandátumunkban úgy kezeltük ezt, hogy kötelező legyen ez a részvétel. A tanács arról tárgyal, hogy esetleg ez önkéntes alapon működjön. Nos, a tárgyalások eredménye az volt, hogy megfogalmaztunk egy szöveget, amely elviekben mindenki számára elfogadható volt, egy eléggé kreatív ködös megfogalmazásnak köszönhetően. Nos, a tanács ezzel kapcsolatban is szeretne megerősíteni egy olyan dolgot, ami amit ő maga a három oldalú egyeztetésen képviselt. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy teljesen elfogadhatatlan ez a megközelítés, és az önök testbeszédében is azt értem, hogy akkor a görög elnökséggel folytathatom a tárgyalásokat azért, hogy ezt a nehézséget valahogy meg tudjuk oldani. Második közleményem. Emlékeztetnék rá, hogy közös meghallgatásunk van a Költségvetési Szakbizottsággal arról a kezdeményezésről, amelynek témája a fiatalok foglalkoztatása. Ezen közös meghallgatás április 1-én 10-től fél egyig lesz, és minden uh, amplua tagot kérjük, hogy vegyen részt ezen közös meghallgatáson, amelynek a programját a következő napokban fogják megkapni, de már most kérem, hogy ezt írják be a programjukba, hiszen mi magunk kezdeményeztük ezt a programot, ezért nagyon fontos, hogy a meghallgatás egyensúlya a mi ö, szakbizottságunk és a büdzsé között megfelelő legyen. A harmadik közlemény, és ez a délelőtt során a legfontosabb, az ülés végén fényképet készítünk a szakbizottság összes tagjával, és emeljük poharunkat a közös barátságunkra is. Ami a négyes közleményemet illeti a fel nem használt tolmácsolással kapcsolatban. A római delegáció összetételén módosítottunk utolsó pillanatban, tehát angol lesz német helyett, nem tudom, hogy ennek van-e pénzügyi vonzata, de az utolsó pillanatban történt ez a módosítás, tehát Éppen ezért gondolom, hogy van pénzügyi kihatása. Ez azért van így, mert a néppárt részéről a delegáció tagjai megváltoztak. Az utolsó közleményem pedig, hogy az üléssel kapcsolatos anyagot az e-meetingen megtalálhatják, és webstreamingen is lehet interneten követni az ülést. Tehát a ciklus során el lehet mondani, hogy a parlament az e-parlament felé elindult. Hármas napi rendi pont. Az egyes jegyzőkönyvek jóváhagyásáról van szó. Nem tudom, hogy eddig ezeket miért nem sikerült elfogadnunk, tehát december 5-e, december 9-e, 17-e, január 9-e, január 22-23-a, február 3-a és 12-13-ai ülésekről van szó, gondolom, hogy akkor ezzel mindent sikerült elintézni. Nincsen senkinek ellenvetése a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, akkor jóváhagyottnak tekintjük őket. A négyes napirendi pontot az ötös után fogjuk átvenni, tehát akkor az ötös napirendi pont következik, amikor is megadom a szót az előadónknak a tanácsal folytatott tárgyalások során a 9671-es irányelv végrehajtásával kapcsolatban, ami a tanácsal folytatott tárgyalások a munkavállalók szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetéséről szóló 9671-es irányelv végrehajtásáról. Meg is adom a szót az előadóasszonynak, Danuta Jazlowieckának. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. 27 lutego zakończyliśmy negocjacje trunt. Február 27-én pontosítottuk a tárgyalásokat a kiküldött munkavállalók ügyében. Az ülésen megvitattuk az összes rendelkezést és a legfontosabb pontokat. 3, 9, 12. A bizottság javaslatát követően három év múlva a politikai frakciók kompromisszumra jutottak, és úgy tűnt, hogy nagyon sok elnökség és érintett fél számára ezt lehetetlen elfogadni. Társ előadóként és a tárgyaló tím vezetőjeként az EP részéről az elnök asszonyunk nagy tapasztalataira hagyatkoztunk, és köszönöm az árnyék jelentés tevőknek is a hatalmas munkát, az elkötelezettséget. Steven, Nadia, Elizabeth, Thomas Sandor, Minál Kabno, Phil Benyen, McIntyre, Köszönöm mindannyiuknak és a munkatársaiknak is a munkát. Köszönöm, hogy együtt dolgoztak velem. A kompromisszum mindannyiunk munkájának gyümölcse, és úgy érezzük, hogy ez a lehetetlen küldetés mégiscsak lehetségesé vált. Amikor az irányáról elkezdtünk dolgozni, akkor valóban az volt a fontos, hogy jogi védelem legyen biztosítva az alkalmazottaknak, és ugyanakkor jogi átláthatóság az alkalmazottak, az alkalmazók, vagyis a munkáltatók számára, akkor, amikor a kiküldött munkatársakkal kapcsolatos irányelvet vitattuk meg. Azért, hogy az alapfeltételeknek eleget tegyenek, a tagállamok az irányelvben kötelesek egy hivatalos nemzeti weboldalt működtetni a minimális foglalkoztatási követelményekről és a kötelező kollektív szerződésekről. Általános információt kell adniuk arról, hogy milyen törvényt alkalmaznak az intézmények felé, és ez a weboldal tökéletes információs forrás lesz a munkáltatók és a munkavállalók számára arra vonatkozóan, hogy milyen kötelezettségeknek kell eleget tenniük, milyen jogaik vannak az alkalmazottaknak, és jogi szempontból hogyan lehet kiküldeni munkatársokat. A tagállamoknak felül kell vizsgálniuk, ellenőrizniük kell mindezt, és kontrollintézkedéseket kell bevezetniük, például az értesítési eljárás tekintetében, a kiküldött munkavállalóval kapcsolatos értesítés azon alapszik, hogy jogilag a fogadó országban rendezett a kiküldött munkavállaló státusza, és ugyanúgy a származási országban is. kontrollintézkedésként intézkedésként bevezettünk olyan lépéseket, amelyek kötelezik a vállalkozásokat arra, hogy a dokumentumjaikat rendelkezésre bocsássák, és bizonyítsák a kiküldetés törvényes voltát. Egy személy lesz felelős azért, hogy a levelezést végezze, és a legfrissebb információkat megadja, és egy másik személy aki a kiküldetés helyszínén fog működni, és a szociális partnerekkel együttműködik. Ellenőriztük, ellenőrizni kell a jogi tevékenységgel kapcsolatos szempontokat a társaság esetében, és a kiküldetés törvényességét. Van olyan eset is, amikor valaki nem igazi önálló vállalkozó, és ez azt jelenti, hogy megsérti a törvényt. A Róma egynek kell a bizonytalanságokat megoldania ennek a szabályzatnak, és hogyha törvénytelen dolgot találnak, akkor a tagállamoknak bizonyítaniuk kell azt, hogy jogi védelmet biztosítanak. Tehát, hogyha illegálisan küldenek ki valakit, akkor a szabad mozgással kapcsolatos rendelkezést kell figyelembe venni és betartani. A tagállamok a kontrollintézkedéseket kibővíthetik az irányelven belül, azért, hogy hatékonyan eljárjanak az illegális önálló vállalkozók ellen a kiküldetési szerződésben. A protekcionizmus elkerülése érdekében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy új kontroll intézkedések, az új kontroll intézkedések arányosak és indokoltak legyenek. Az Európai Bizottságot is tájékoztatniuk kell, és a tagállamokat az új kontroll intézkedésekről. És az információ rajta kell, hogy legyen ezen az egységes, egyetlen weboldalon nem biztos, hogy azért eh, megkapják eh, az új kontrollintézkedésekre a eh, engedélyt. Közös felelősségeik vannak az építőiparban, és olyan eszközöket kell bevezetniük, amelyek megakadályozzák az illegális munkáltatók tevékenységét. Más ágazatok is érintettek, az egész alvállalkozói hálózat vagy láncolat, és a felelősségvállalás alapja a szolidaritás. Nyolc tagállam már bevezette a szolidaritáson alapuló felelősséget, és az irányelv nem változtatja meg a státuszkót azokban a tagállamokban, amelyekben az említett megoldást már bevezették. A tagállamoknak kötelező egymással együttműködni akkor, amikor eljárnak az illegális foglalkoztatás ellen, és a kétoldalú megállapodások során minél gyorsabban bizonyítaniuk kell a kiküldetés törvényességét. Büntetéseket is bevezetnek azért, hogy a törvénytelen alkalmaz foglalkozókat, foglalkoztatókat megbüntessék, és ami a végrehajtást illeti, van egy felülvizsgálati záradék, amely tartalmaz azt, hogy három év után jelentést kell előterjeszteni. Ebben a hármas cikk előírja, hogy a kiküldetést indokolni kell, kontrollintézkedéseket a kilences es cikk tartalmaz, a tizenkettes es a szolidaritásról beszél, azután a rendszer hatékonyságáról és a büntetések, kiszabadó büntetések rendszeréről az eszköz potenciális módosítása is benne foglaltaték. Véleményem szerint, kollégáim szerint jó ez a dokumentum, ezt bevezeti az eszköz, jogi védelmet biztosít az érintett feleknek, átláthatóságot a, mi a munkáltatókat illeti, és a cél az volt, hogy eljárjanak a tagállamok az illegális, törvénytelen kiküldetés ellen. Köszönöm a kollégáimnak, a szakbizottság titkárságának, az Európai Bizottságnak, a tanácsnak a közreműködést, az ír, a görög és a litván elnökségnek is köszönöm a munkáját. Együtt dolgoztunk azért, hogy ez a dokumentum a lehető legracionálisabb megoldást nyújtsa a problémák megoldására a kiküldött munkavállalók esetében mindannyiukat arra buzdítom, hogy szavazzák meg a kompromisszumokat a tanácssal. Köszönöm az előadónak a szöveg szinte kimerítő bemutatását. Ki szeretne hozzászólni? Igen, Steven Nukes, aztán Thomas Handel, Elizabeth Schröter, Őri Csaba. Akkor ők lesznek a hozzászólók. Tessék, Steven News. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném elmondani, hogy ez egy jó megállapodás, de attól tartok, hogy ezt nem mondhatom. Ez egy rossz megállapodás. Hogyha követjük a 90-es évektől kezdve a kiküldetett munkavállalók helyzetét, akkor látjuk, hogy mi volt a helyzet 7-8 évvel ezelőtt. Az előadónak igaza van, és szeretnék összetett mondani, hogy mennyi energiát és munkát fektetett bele ebbe a dokumentumba, illetve a többi árnyék előadó és a tárgyaló felek. De azt hiszem, hogy nem sikerült jó megállapodást követ, kötnünk, nem sikerült egy olyan megállapodást kötnünk, amely jogi egyértelmű megfogalmazásokat talál. Nagyon sok fontos pont van itt a tanácsi pozícióban. Ha megnézzük, hogy mi volt a mi pozíciónk a júniusi szavazásunk idején, és az EBSCO decemberi szavazásakor, hogyha ezt a két dokumentumot megnézzük, és ezt összehasonlítjuk a végső dokumentummal, amit február 27-én állapodtunk meg, akkor úgy tűnik, hogy nincs jobbulás, amit persze egy társadalmi folyamattól el lehetne várni. A tanács minden lényegi pontban elutasította a kívánságainkat. Hármas cikkben vannak kisebb módosítások, de szerintem ez több, mint ellensúlyozza az a sok új probléma, ami a 9-es cikkben merül föl, illetve hogy nem történt előrelépés a 12-es cikk tekintetében. Nem, nincs jogi tisztánlátás. Az EBSCO és a tanácsi problémák miatt, ugye ezt próbálják jó megállapodásnak eladni, mert a 9-es egy zárt listát tartalmaz. És azért akarják ezt jó megállapodásnak eladni, mert nyílt lista, de hát ez nem jogi egyértelműség, pont az ellenkezője, ez a jogbizonytalanságnak az alapja. És úgy gondolom, hogy az Európai Bíróságon ez nem állna meg a helyét, gyakorlatilag visszakerülünk azokhoz a problémákhoz, amelyek más ítéletek esetén is felmerültek. Hogyha elolvassuk a szöveget, egyébként február 27 óta sokszor átmentem a szövegen, a 9-es cikk de facto zárt listát tartalmaz, és egy sor szakszervezet, szövetség, ETUC, et, et, et, a kiküldetés területén illetékessége rendelkezik, és nekik is ez a véleményük. A 12-es cikkben semmi előrelépés nem történt. Konkrétan egy tagállam a tanácsban kijelentette, hogy nem akar előre mozdulni a 12-es cikknél, és eh, ezért nem történt előrelépés. Általánosságban nem gondolom, hogy ez egy jó megállapodás. Friss, új jogbizonytalanságot vezetünk be. Elnök asszony, ez az én személyes véleményem. Igen, a személyes véleményem, követtem a tárgyalásokat, de ez az én ma reggeli személyes véleményem a frakcióban, másoknak más a véleménye. Hát, Thomas Sandel, aztán Elizabeth Schröter. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Tudjuk, hogy mennyire nehéz ez a kérdés. Bertolt Brechtet szeretném idézni, aki azt mondta, hogy a hegy egeret szült. Igen, nehezek voltak ezek a tárgyalások. A három oldalú egyeztetés nehezen haladt előre, és meg kellett, hogy állapítsuk, hogy a tanács részéről teljes az ellenállás, semmilyen szándékot nem mutatnak arra, hogy kompromisszumos megállapodás szülessen. Hát ilyen alapon tényleg nehéz tárgyalni. Mi próbáltuk előrevinni ezeket a tárgyalásokat, és nem titkolom, hogy azért néhány pontban történt előrelépés. Ennek ellenére az általános megállapodás nem jelent előrelépést, nem elfogadható. Öt konkrét pontot tudnék idézni, és csatlakozom ahhoz is, amit Steven mondott. A hármas cikk esetében ez nem zárja ki, hogy a szabálytalan kiküldetés esetén a Róma 1-es elve lépjen életbe. Vagyis előfordulhat, hogy még rosszabb illetményt kap a dolgozó. Mi kritizáltuk ezt a pontot, és azt mondtuk, hogy hatékony ellenőrzésre nincs is lehetőség, nincs nyitott, nyílt lista, és sok olyan korlátozás él, amely szinte támogatja a szabálytalan kiküldetést és a szabálytalan szinte bűnügyi jellegű foglalkoztatást. Összességében ez egy rossz szabályozás. Az öt éves élettartam sem elfogadható. Hogyha nem történik tényleges előrelépés, akkor el kell kerüljük, hogy lezárjuk ezt a témát, és gondolkodnunk kell, próbáljuk tovább vinni a következő mandátum idejére, és tovább tárgyalni erről a témát. Én azt javaslom, hogy utasítsuk el ezt a megállapodást. Elizabeth Söter, aztán Őri Csaba, Alejandro Szerkes, mint koordinátor, és kérte, hogy hozzászólhasson, és megkapja a szót. Elizabeth Schröteri a szó. Köszönöm, elnök asszony. Aki ismeri ezt a dossziét, úgy, mint én, aki szorosan nyomon követtem, akkor nagyon jól tudja, hogy ez egy nagyon nehéz téma. A munkajogban egy olyan területet akarunk szabályozni, ahol ez szinte lehetetlen önmagában már nagyon nehéz ez a kérdés, ez a téma, és éppen ezért nagyon nehéz előrelépni ebben a témában. A bizottság kicsit próbálta megoldani ezt a helyzetet, de nem sikerült. A parlament részéről egy sor témát sikerült elérnünk, ezt viszont ki kell, hogy mondjuk, tehát fontos, hogy sikerült néhány témában előrelépést elérnünk. Az, hogy most ez a lista nyílt vagy zárt, ha elolvasuk a szöveget, a szöveg alapján azt látjuk, hogy ez egy nyílt lista, ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak lehetősége van arra, hogy önállóan döntsenek az intézkedésekről, vagy pedig tartják magukat a megállapodás adta kerethez viszont a jelenlegi helyzethez képest az a különbség. Ugye jelenleg a bíróság határozza meg ezeket a feltételeket, most a parlament, amely meghatározza ez is előrelépés, nem a legjobb megoldás, de azért valami legalább történt. Én személy szerint örültem volna, hogyha több előrelépés történik. Személy szerint is sokat dolgoztam ezen a témán, de hát tudjuk, hogy a tárgyalások, az egyeztetések utolsó órái hogy haladtak, tudjuk azt is, hogy miért, tudjuk, hogy miért nem tudtunk előrelépni. Nagyon jól ismerjük, hogy mik a konkrét problémák az elnökség hol volt nagyon következetes, hol nem engedett, illetve melyek azok a területek, ahol engedett valamennyit, ezt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy a színfalak mögött mi történt. Minden esetre azért azt ki kell mondjuk, hogy kis előrelépéseket sikerült elérni, sikerült módosítanunk a bizottság számunkra nem megfelelő pozícióját. A hármas cikk azokról, azoknak a cégek, azokra a cégekről szól, amelyeknek csak postaládája van, és ezek ellen szeretnénk harcolni ezzel ellen a jelenség ellen. Mostanáig nincs olyan európai szabályozás, amely föllépne az ilyenfajta jelenség ellen. A, nem sikerült így se, illetve így sikerült nagyobb előrelépést elérnünk, nem úgy, mint más területen. Itt sikerült közelíteni a mi javaslatunkhoz a megállapodást. Konkrétan szeretnék emlékeztetni arra, hogy vannak valós kiküldött dolgozók, olyan kiküldő dolgozók, akiket nem jelentenek be. Ezen a területen sikerült elérni, hogy elfogadják a mi állásfoglalásunkat. Mostanáig a közösségi jogban semmilyen őket védő, ezeket az áldozatokat védő szabály nem szerepelt, most ez valóban megerősíti a dolgozók jogait. Mostanáig az európai jog ilyenfajta rendelkezést nem tartalmazott. Hosszasan tárgyaltunk erről a kérdésről. Ha meg akarjuk keresni, hogy melyek azok a pontok, ahol előrelépés történt, ez, ez konkrétan olyan, tehát így sikerült előrelépnünk a dolgozók védelme területén. A hármas cikken belül sok olyan pont van, ahol megerősítjük a dolgozók jogait. Mostanáig a kiküldetés területén a kiküldetés keretei között nem volt olyan rendelkezés, amely megerősítette volna így módon a dolgozók jogait. Itt egy olyan szövegről van szó, aminek az alapja nem a szabad mozgás, a dolgozók szabad mozgása az Unióban, hanem a szolgáltatások szabad mozgása, úgyhogy kiegyensúlyozott megoldást kell találni, meg kell erősíteni a dolgozók jogait ezen a területen is, ezeket a jogokat jogszabályi szinten kell szabályozni, és ezt európai szinten kell, hogy megtegyük. Egyébként ezen a területen nagyon sok visszaélés fordul elő. A javaslatunkban beszélünk is négy pontban ezekről a visszaélésekről, és mivel sok a visszaélés, ezért beavatkozásra van szükség a tagállamok illetékesek ezen a területen, nekik kell beavatkozniuk, hogyha visszaélést tapasztalnak. Ezek egyértelműen megfogalmazott rendelkezések. Most nem szabad azért ezt a munkát teljesen lesöpörnünk az asztalról. A 12-es cikknél nagyon nagy nehézségek merültek föl. Szeretnék köszöntet mondani a biztosnak, mert megvolt a bátorsága arra, hogy bevegyen egy garanciális záradékot, tudva azt, hogy európai szinten nehéz lesz ezt kötelezővé tenni, és valóban csak nyolc olyan tagállam van, amelyben már működik ilyenfajta szabály. Nagyon nehéz a jogalkotás egy olyan területen, ahol az illetékesség a tagállamok kezében van alapvetően. nem is akarjuk ezt a helyzetet megváltoztatni. Az eredeti irányelv ötös cikke a kormányok illetékességéről és a bizottság illetékességéről beszél. Ez nem változik, ez számunkra is egy fontos alapel volt. Emiatt is nehéz, nehéz ezeket az ambiciózus célokat elérni hiszen tudjuk, hogy tagállami szinten van a fő illetékesség. Nem módosítottuk a tanácsi tervezetet ezen a területen, viszont sikerült nyomást gyakorolnunk a szakbizottsági szavazással is, sikerült megértetnünk a tanácssal, hogy mit akarunk, vagyis hogy a 12-es cikket nem lehet törölni. Ez már egy jó előrelépés, persze még lehet javítani a szöveget, itt van még mozgástér, hogyha valaki többet akar elérni az itt megfogalmazottaknál. Természetesen hogyha minden a 28 tagállamnál a saját nemzeti jogalkotásukban létezne már ez a záradék, akkor sokkal könnyebb lenne a dolgunk. Viszont 20 tagállamnál ilyen jogszabály nem létezik, most megvan a lehetőségük arra, hogy ezt bevezessék, és így tudjuk európai szinten szabályozni ezt a kérdést, ahogy egyébként ez az irányelvben szerepel. összefoglalva nagyon nehéz körülmények között kellett, hogy dolgozzunk politikailag is, ugye tudjuk, hogy milyen a helyzet, viszont sikerült az összes frakció szintjén megállapodásra jutni. Történt konkrét előrelépés, sikerült megerősítenünk a dolgozók jogait, és ez mindenképpen értékelendő. korábban nem voltak benne, benne ezek az előrelépés jelentő pontok. Az irányelv nem tökéletes, figyelembe véve a körülményeket, a tárgyalási helyzetet, meg kell, hogy mondjuk, hogy azért támogatandó ez a megállapodás, amit sikerült elérni. Hogyha ezt a munkát le akarnák söpörni az asztalról, el akarnák dobni. Nem hiszem, hogy a következő parlamenti mandátum során, ahol egyébként a körülmények valószínűleg nem lesznek kedvezőbbek, nem hiszem, hogy a következő mandátum során a parlament többet tudna elérni. Nehéz a jogalap kérdése, ennek a változtatása nehéz. Tudjuk, hogy milyen lesz a helyzet a következő mandátum idején, úgyhogy úgy gondolom, hogy sokkal többet a következő mandátum során sem lehet majd elérni ahhoz képest, amit nekünk sikerült elérnünk. A gyakorlati szinten kellene elére lépni, a tagállamoknak kellene hatékonyabb ellenőrzéseket végezni, és hogyha problémákba ütköznek, akkor európai szinten lehet tárgyalni ezekről a kérdésekről. A lényeg, hogy a tagállamoknak már megvan a tapasztalata ezen a területen. Az irányelvet lehet fejleszteni, hogyha hatékony a végrehajtás, akkor lehet előrelépni. Úgyhogy Kézbe vettük a helyzetet, most már nem a bíróság a felelős ezen a területen, és ez fontos előrelépés. Köszönöm, Nagyja Írs, a liberális a koordinátora csatlakozott hozzánk, úgyhogy újból megnyitom a hozzászólók listáját, azért, hogy hozzászólhasson, mert egyébként egyetlen liberális sem beszélt volna, Őri Csaba következik. Köszönöm a szót, elnök asszony Két ö, különféle dolgot kell mondanom. Egyrészt ö, azt gondolom, hogy csak a tisztelet és a megbecsülés hangján lehet szólni azokról, akik ezt a dossziét kezelték. Mind a jelentéstevőnek köszönet jár a munkáért, mind a tárgyaló csoportnak, akik legalábbis az én híreim szerint valóban tartották magukat a parlament által kialakított elő, előzetes állásponthoz azt is meg kell mondanom hogy a, néppárt a néppárt hmm. képviselőcsoportjának a többsége támogatja a megállapodást és ez nyilván a szavazásnál is meg fog jelenni. nem mint koordinátor hanem a személyes véleményem viszont ettől eltérő és bár nem azonos motivumoktól vezetve, de sok mindenben korrelál azzal, amit Steve-től hallottunk az elején. Először is szeretném leszögezni, hogy nem a terület újraszabályozásáról folytattunk vitát és dolgoztunk rajta hónapokon keresztül hanem meglévő szabályoknak a végrehajtásáról vitatkoztunk és ennek a végrehajtásnak a pontostásáról a végrehajtás bizonytalanságainak a kiszűréséről. Nos, sok minden sikerült ebben, történt valóban egy csomó pozitív előrelépés, de épp az, amit szerettünk volna, hogy világosabb és egyértelmű szabályok mentén lehessen végrehajtani. A szabályokat no, ez nem sikerült, a bizonytalanságok bizonyos értelemben nem, hogy kevesebbek, hanem még többek lettek. Jól bizonyítja ezt, ezt a tényt, hogy mióta az ideiglenes megállapodás megszületett, sorra kapjuk a leveleket, mind munkáltatói szervezetektől, mind szakszervezetektől, különböző szempontok mentén de mégiscsak mind a ketten ugyanazt hangoztatják hogy nem lesz világosabb nem lesz egyértelműbb jogilag nem nagyobb biztonságot hanem nagyobb bizonytalanságot eredményez és arra ösztönzik a képviselőket hogy adjanak további esélyt a vitára nem értik azt hogy egy pontatlan és bizonytalan szöveget miért kell első olvasatban hirtelenjében elfogadni. Továbbá jobb bizonytalanítja a bizonytalanságot, a jogi szövegbeli bizonytalanságot az is, amit itt tapasztaltunk az előbb. A kilences es pontról Steve azt mondja, hogy ez egy zárt lista, nem eléggé nyílt. Teljesen világos, mások meg elmondták itt, hogy ez igenis egy nyílt lista, és nem zárt lista ugyanarról a szövegről, ugyanarról a pontról homlok egyenest ellenkező álláspontokat fogadunk meg. Ráadásul én azt gondolom, hogy maga az eljárás bizonytalan, hisz igaz, amit Danuta elmondott, hogy arányosnak és indokoltnak kell lenni az intézkedéseknek, de ki fogja ezt megállapítani? Engedélyezési eljárás. Nincs majd jön a bírósági eljárás. Hónapokig, évekig fogunk vitatkozni rajta, és utána ö, ö, ö, végül is mi lesz ennek a, a, a következménye. Ele, nincsen tehát igazából kontroll, lényegében azt mondhatjuk, hogy bárki, bármilyen hatóság, bármilyen mértékben, különösebb kontroll nélkül alkalmazhat intézkedéseket nyilvánvalóan komolyan kell venni azokat az aggályokat amiket azok fogalmaznak meg akik aggódnak a munkavállalók jogaiért de komolyan kell venni azokat az aggályokat is amelyek arról szólnak hogy itt tulajdonképpen a belső piac szabályozásán ütünk olyan lékeket amelyeket nagyon nehéz orvosolni hisz nem nagyobb biztonságot nagyobb jogbiztonságot hanem bizonyos értelemben nagyobb bizonytalanságot eredményez a mostani megfogalmazás. én tehát személy szerint azt gondolom hogy szerencsésebb lenne továbbra is nyitva hagyni a vitát nem első olvasatban lezárni, hanem második olvasatra is esélyt adni. Attól pedig különösebben nem aggódok, még azon hírek ellenére sem, amelyek az euroszkeptikusok megerősödését jósolják a következő parlamentre, hogy a parlament józan erőjében nem lesz meg az a készség, hogy ha kell, akkor együttműködjenek és megfelelő megoldásokat találjanak. A jelek szerint több időre, több megbeszélésre, további pontosításokra van szükség. Mondom ezt akkor is, hogyha én is érzékelem, hogy valóban történtek pozitív előrelépések, néhány esetben sikerült jobb definíciókat használni, nyilván így van ez a, a hamis önfoglalkoztatók körében, és nagy sikernek tartom, hogy végre ez sikerült a tanácson is keresztülverni, de azt gondolom, hogy alapvetően pont azt a célt, amit kitűztünk magunk elé, nevezetesen, hogy a gyakorlatban pontosabb, világosabb, egyértelmű útmutatást adjon a, a, a szöveg arról, hogy hogyan kell viselkedni, ki járhat el, mit tehet, milyen jogorvoslat van, a vitákat hogy és milyen módon lehet gyorsan és hatékonyan eldönteni. Nos, ezekben a kérdésekben nem sikerült megoldást találni, tehát én úgy látom, hogy éppen a lényeget sajnos nem sikerült elérni. Örülnünk kell annak, ami előrelépés és ami siker, és esélyt kell adni arra, hogy a későbbiekben jobb megoldásokat találjunk azokban a, a pontokban, amelyek annyira megosztják és olyan ellentétes értelmezéseket adnak mind a munkáltatók, mind a vállalkozót érdekeit szem előtt tartók körében. Még egyszer hangsúlyozom, ettől függetlenül mi magunk is hogy a tény az, hogy megosztottak vagyunk a néppárton belül is, kollégáim többsége elfogadhatónak tartja a megállapodást, és ennek megfelelően is fog szavazni a, a szavazásról. Köszönöm szépen! Merci Alejandro. Köszönöm Alejandro Szerkesz, majd pedig nagy Hirs következik. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! A szocialista frakció nyomon követte ezt a kérdést, és Stephen Hughes, akinek köszönetet szeretnék mondani, és az elnök asszonynak is elmondta, tehát köszönet az összes erőfeszítésért ezen kérdéssel kapcsolatban, amelyet mi rendkívül aggasztónak tartunk, és nagyon sok nehézséget vet fel. Azért aggasztó ez számunkra, mert a munkavállalók kihelyezéséről van szó a szolgáltatások keretein belül. Nos, ez egy olyan probléma, amely a Balkenstein irányelvhez köthető, és még biztosan emlékeznek arra, hogy eredetileg a parlamentnek volt egy komoly elve, mi szerint garantáljuk a munkavállalók és a vállalatok számára is azt, hogy a szociális dömping mindenféle lehetőségét ki lehessen zárni az ilyen kihelyezések során. A kihelyezett munkaerő egy adott tagállamban ugyanolyan jogokat kell, hogy élvezzen, mint a származási országában. Tehát legyen ez munkajog, legyen szociális biztonság, a származási ország elveit kell követni. A Balkánstein irányelvben megjelent a jogi aspektus is, miszerint a szociális dömping elkerülésével felmerül annak a veszélye, hogy esetleg tisztességtelen verseny alakulhat ki a vállalatok között, és ezért így a csalásra adhatunk lehetőséget a 96-os irányelv, tehát a dömping irányelvvel kapcsolatban sajnos a bíróság nagyon fontos elemeket megkérdőjelezett, és az egyezmény érvényességét megkérdőjelezte, tehát éppen ezért a munkavállalók jogánál fontosabbnak nyilvánították a belső piac kérdését. És biztosan tudják, hogy bizonyos országokban több százezer munkavállaló a kihelyezett munkavállalás keretein belül szolgáltat, de sokkal rosszabb körülmények között, mint az adott tagállamban, ami például a társadalombiztosítási védettséget illeti, az ott nem létezik, és különböző fantomcégek jelennek meg adóparadicsomokban, anélkül, hogy bármilyen rendelkezés vonatkozna rájuk, teljes a jogi hézag, és százezernyi munkavállaló tehát nyújt szolgáltatásokat olyan országokban, ahol teljesen igazságtalan körülmények között dolgoznak, adott helyzetben akár a rabszolgasághoz közelít ennek a feltételrendszere. Tehát ilyen országokban nagyon fontos, hogy hozzájuk képest egy olyan tagállamban, ahol tiszteletben tartják a munkajogokat, egészen más helyzetbe kerülnek ezek a vállalkozások. A 96-os irányelv szempontjából azt gondolom, hogy az alapszerződésből adódik ez a mostani helyzet, hiszen nincsen megfelelő egyensúly a szabadságjogok és a kivívott jogok között. Tehát az itt beterjesztett anyag nem kielégítő a frakciónk szempontjából, hiszen egy irányelvvel nem lehet az alapvető kérdéseket megoldani, és azt mondom, hogy itt a szabadságjogok és a kötelezettségek közötti egyensúly hiányáról beszélhetünk, ez egy alapvető probléma. Amikor a bizottságot kijelen, kijelölték, azt mondták nekünk, hogy meg kell reformálni a 96-os irányelvet. Ez volt egy feltétele annak, hogy a bizottságot megszavazzuk. Nos, a bizottság nem tartotta be ezt a vállalását, hiszen csak megerősítette a kontrollt. Rendben, ez előrelépés, hiszen valóban nagyon sok nehézség van az irányelvel, de ez az irányelv bizonyos fandomcégek számára mégiscsak lehetőséget arra, hogy kiátsza a törvényt. Bizony, hogy, bizony, biztos az, hogy bizonyos nehézségen sikerült ö, csökkenteni. Hughes kolléga és az előadó is ö, elmondta, hogy ö, pontosan a csalás ellen ö, és az irányelv ö, téves felhasználása ellen próbálunk fellépni, de egyelőre ezt a problémát nem sikerült megoldani most még csak a jég, jéghegy csúcsával foglalkozunk, hiszen nem magát az irányelvet és az alapszerződés értelmezését kérdőjelezzük meg. Még egyszer elmondom, hogy nincsen egyensúly a kötelességek és a jogok között, és ebből egyfajta szociális aggodalom adódik, és most azt látjuk a politikai problémákat is figyelembe véve, hogy az idegengyűlölet, a rasszizmus egyre inkább megerősödik, tehát akárhogyan is, akármilyen is legyen a szavazás végeredménye, a szocialisták egyhangulag vállalták azt, hogy megkérdőjelezik ezt az irányelvet, meg akarják reformálni, hiszen ez az Európai Unió primér jogában is érvényes kérdés. Így tudunk a szociális igazságtalanság ellen fellépni. És természetesen a mai kérdéssel kapcsolatban ez csupán adminisztratív jellegű irányelv, amely 28 tagállamra érvényes, egészen más és más a valóság az egyes tagállamokban, egészen másként alkalmazzák ezt az irányelvet. Hallhattuk az egyes kollégák véleményét, miszerint az egyes tagállamokban ezzel lehet egy kicsit javítani a helyzeten, még akkor is, hogy csak szerény mértékben. Tehát éppen ezért nem szükségtelen ez az erőfeszítés, éppen ezért lehet, hogy pozitív lesz a szavazás eredménye. Én azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy itt mit szavazunk, maga a valóság, a gyakorlat nem fog megváltozni ami az egyes nemzeti szakszervezeti szövetségek véleményét illeti, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ezzel nem tudnak majd fellépni a csalás ellen. Tehát a szocialisták három különböző álláspontot képviselnek. Ami az alapkérdést illeti ezzel kapcsolatban e, teljesen egyetértünk, de mivel csak adminisztratív jellegű irányelvről van szó, ez semmilyen jogot nem határoz meg, egyszerűen csak a minimum szabványokat akarjuk meghatározni olyan tagállamoknál, ahol nincsen ilyen kontroll egyáltalán, és éppen ezért ezzel kapcsolatban pozitívan szavazhatunk. Személyesen pedig, tisztelt kollégák, ezt szeretném mondani, hogy úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha az utcaemberét meghallgatnánk. Márpedig ezt május 25-én, 25-én fogjuk csak meghallani, akkor fogjuk meglátni, hogy ez az Európa ellenesség mennyire erősödött meg, hiszen több millió munkavállaló gondolja azt, hogy itt nem képviselik őket, sem a tanácsban, sem a parlamentben, sem a bizottságban. És az itt a lényeg, hogy Szerintük csak arról beszélnek, hogy a piac szabadságot teljes mértékben tudjuk garantálni, ahelyett, hogy a szociális aspektusokkal foglalkoznak. Ez egy rendkívül aggasztó helyzet, egyáltalán nem kielégítő, éppen ezért azt gondolom, hogy a mai irányelvvel nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Minden képviselőnek saját lelkismerete alapján kell, hogy szavazzon, és meglátjuk utána, hogy mi lesz ennek az eredménye. Köszönöm, lezártam a hozzászólási listát, ami a az tevőket és a koordinátorokat illeti. Nagyja Hirsnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a liberálisok nevében, és most az előadó asszonyhoz fordulok, köszönöm, köszönöm ezt az együttműködést, intenzív együttműködés volt, és Tudom, hogy hosszú órákon, napokon keresztül tárgyaltunk, de láttuk, hogy ez nem könnyű ez a, az ügy, de sikerült eredményt elérni, és jó eredményünk van, ami lehetővé teszi, hogy elégedettek legyünk. Előrehaladás volt, szeretném elmondani, hogy mi volt a kiinduló pont. Mi is volt a kiinduló pontunk, láttuk, hogy hiányok voltak a szövegben, és olyan helyzetek az életben, amelyeket nem sikerült megoldani. Most viszont sikerült javítani a helyzetet. Ha a mostani helyzetet javítani akarjuk, még ha csak kis lépésekben is, akkor ez pozitív változást hoz, és ezért támogatnunk kell a jelentést, hiszen ez a trialógus munkájának a gyümölcse. Több lehetőséget tartalmaz a vállalkozások és a munkavállalók számára. Fontos elemek vannak ebben, de ha azt akarjuk, hogy ez tökéletesebb legyen, akkor az európaiaknak kell tudniuk, hogy milyen is a helyzet, mert még ilyen stádiumban még nem érkeztünk. Európáról, az európai piacról van szó, amely olyan gyorsan változik, mozog, hogy most elmondhatjuk, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk, a lelkiismeretünk tiszta, előre léptünk azért, hogy védjük a munkavállalókat, és közben a vállalkozások érdekeit is figyelembe vegyük. Javulás van, most már mód van a kontrollra, el tudjuk küldeni, kerülni a fizetésekre háruló elnyomás, de azért nincs igazi egyensúly, mert felesleges bürokrácia még fennmarad a tagállamok különbözőképpen járhatnak el, de a liberálások nevében elmondhatom, nem tökéletes ez az eredmény, de javulás van. Mindenki, aki javulást szeretne, például a munkavállalók, akik a lánc leggyengébb lánc szemei, megszavnák, megszavaznák ezt a szöveget, és ezt is fogjuk tenni a mi frakciónkban. Köszönöm, kedves alelnök asszony. Most pedig a hozzászólók listájának a végére érkeztünk, és elnöki minőségemben a bizottság és a tárgyalási tím nevében szeretnék az előadónak köszönetet mondani, és minden árnyék jelentéstevőnek igen nehéz munkát végeztek, nehéz körülmények között. Láttuk, hogy a mandátum, ott milyen nehéz körülmények között dolgoztuk ki itt a bizottságban, milyen nehezen szavaztuk meg, és elnökként négy megjegyzésem lenne. Az első az, egyébként ezt elmondtam a tárgyalási csapatnak is, és a bizottságunk plenáris ülésén is, hogy ezen dosszié esetében, mint más esetben is láttuk, hogy az EP milyen nehezen tud tárgyalni a tanácssal, akkor, amikor a tanácsban a legmagasabb szinten határozzák meg a tárgyalási feltételeket. És sikerül egy általános megközelítést kialakítani, meg tudtuk nyitni a tárgyalásokat, ez nem mindig van így, és a mandátumot eh, a tanács eh, határozta meg, és a mozgástér a tanácson belül azért, hogy lehetővé tegye a közeledést az EP álláspontjához, akkor, amikor ez nem egyezett a tanácséval, láttuk, hogy ez igazi nehézséget okozott. Második dolog, amelyre emlékeztetnék itt, az az, hogy ebben az összefüggésben az egész tárgyalási tím az összes frakció részvételével lehetővé tette a tanács szövegének a javítását. Vannak új pontok, amelyek bekerültek a szövegbe, bizonytalanságok, amelyeket sikerült megoldani, feloldani a tárgyalásnak köszönhetően, beleértve néhány alapvető és szerkesztési kérdést is. A harmadik elem amelyet jelezni szeretnék, az az, hogy az együttdöntési eljárásban a partnerek közötti egyensúly mennyire fontos. Jól látjuk, hogy itt az EP elszántsága, a mandátum világossága, talán más szót használnék a világosságra itt franciául, ezek segítettek bennünket abban, hogy az említett elemeket tisztázzuk. Másik, ami a lényeget illeti, sokan megemlítették, hogy a mandátum elején, amikor a felülvizsgálat kihívásával, vagy a szerződések arányával álltunk szemben, akkor ez még mindig nyitott pont marad, főként ami a szerződés egyensúlyát illeti. Ez nyitott kérdés marad, mindaddig, amíg tudjuk, hogy nem lehet kettős jogalapot egy ilyen kezdeményezés esetében előirányozni, és látjuk az irányév, irányelv esetében, hogy jogi szempontból egyensúly hiány tapasztalható, egyensúlytalanság a szövegben. Remélem, hogy a szakbizottságunk többsége úgy gondolja, és legalábbis a tárgyalási tím így foglalta össze, a tárgyalások eredménye jelentős előrelépés egy jelentős dosszié esetében, amely nagyon sok időnket lefoglalta a mandátumunk során. A trialógus eredményéről fogunk nem sokára szavazni, de már a munkálatok kezdetekor mondtam, hogy a négyes pontban vitát indítunk az EP és a tanács irányelv javaslatára vonatkozóan, javaslat a tengerészekről, módosítva a 2008-94, 2009-38, 2002-14, 98-59, 2001-23-as LK irányelveket. Ronculi asszony az előadó, és ez a napirendi pont lehetővé kell, hogy tegye azt, hogy beszámolót halljunk a kompromisszumokról, azok állapotáról. Az előadó nem kívánt kompromisszumokat megfogalmazni, és ez egy szinte sajátos helyzet a mandátum során, amikor semmilyen kompromisszum, megállapodást, nem terjesztünk a szakbizottságunk tagjai elé. Most pedig Ronculi asszonynak adom meg a szót. Bene, Védoké. Igen, ebben az öt évben a bizottság vezetése, irányítása nem igazán változott, kellemetlen információkat tesz közé. Nem arról van szó, hogy nem engedtem meg a kompromisszumos módosítók összeállítását nem arról van szó, hogy nem akartam volna meghallgatni a kollégák véleményét is, de a kompromisszumot azért hívjuk kompromisszumnak, mert valószínűleg sikerül egy mederbe terelni a dolgokat, vagy legalábbis találunk olyan pontokat, amelyek egy mederbe terelik a dolgokat. Esetleg nem mindenki együtt, esetleg nem teljesen egyforma módon, de amiatt az egyszerű ok miatt hívják ezeket kompromisszumnak, mert megvan az a szándék, hogy többé-kevésbé egy irányba haladjunk. Itt viszont ez nem létezik, nincs közös pont, semmilyen közös pont. A más frakciók által javasolt módosító indítványok teljesen eltérő irányba mutattak az én munkámhoz képest. Ez a magyarázat, nem az, hogy nem tartanám tiszteletben a kollégák elképzelését, vagy nem tartanám tiszteletben mások munkáját. Úgyhogy ezt szerettem volna tisztázni, mert nem tetszik, hogy ilyeneket mond. Mindig tiszteletben tartottam mások munkáját, akkor is, hogyha eltért az enyémtől, vagy eltért a gondolatok az én gondolataimtól. Ebben az esetben, mivel egy olyan jelentésről van szó, ami nagyon fontos, a dolgozók számára, vagyis munkahelyek szempontjából, de a munkahelyet kínálók szempontjából is egyértelmű, hogyha nincsenek közös pontok, akkor nem tudunk kompromisszumos, kompromisszumos megoldást találni. Ez a magyarázata annak, amit ön röviden mondott, és ami nem felel meg a valóságnak. Erről a témáról már többször tartottam prezentációt, nem akarom elvenni az időt a szavazástól. Megismételném, megerősíteném, hogy a tengerészek eh, ma nincsenek megfelelő védelem alatt. Ez hibás, nem jó üzenet, hiszen 28 tagállamban azért vannak specifikus szabályok, amelyek védik az összes ágazatbeli dolgozók szociális jogait. Ezek a szabályok ráadásul modernebbek, az öt e, felsorolt irányelvhez képest. Ezért se tudtunk megállapodásra jutni, mert esetleg lehetett volna dolgozni, persze mandátum végén ez nem lehetséges, de esetleg lehetett volna oly módon dolgozni, hogy modernebb irányelveket állítsunk össze, az képest, mint ami most érvényes a tengerészek számára. Demagogikusnak és rövidlátónak tartom azt az állásfoglalást, azt a megközelítést, amit néhányan ebben a különleges történelmi időszakban egyszerűen választási okokból a ellenállnának egy objektív megközelítésnek, ami védeni a dolgozókat és a munkaadókat is, pedig ez lenne a logikus. A módosítók természetesen hozzájárultak a bizottsági szöveg javításához, biztosítva a tengerészek számára is a jobb, lehető legjobb szociális lefedettséget, és egyensúly biztosítva megfelelő védelem szintje, és a versenyképesség megtartása között is, mert ez egy másik probléma ennél a dossziénál. Elveszítjük a versenyképességünket ebben az ágazatban. Az EU kívüli lobogó szerinti hajókhoz képest arra is szeretnék emlékeztetni, hogy innovatív megoldásokat adtam az a jelentés, és nem jelent plusz bürokratikus terhet, ez egy cél volt. Hogyha egy tulajdonos, hajótulajdonos olyan szabályokba ütközik, amelyek ugyanakkor nemzetközi szinten nem biztosítják számára a versenyhelyzetet, akkor az tevékenység feladása az legelső lépés. Védjük meg ezeket a munkahelyeket. Egyébként olyan a cég áthelyezés esetén a dolgozónak meg kell adni a szabad választási lehetőséget, hogy elfogadja a következő lobogó szerinti szabályt, vagy sem. Ez nem lehet kötelező. Konkrétan, reálisan kell, hogy dolgozunk olyan szabályokon, amely védi valóban a dolgozókat. Úgyhogy ne engedjünk azoknak a csábításoknak, amelyek megvalósíthatatlanok. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy ne essünk bele abba, hogy választás előtti szlogenek csapdájába esünk, egyébként pedig ezek nem fogják jobban védeni a dolgozókat, akik már most is védelemben részesülnek. Elnézést, elnézést, hogy kicsit túl lelkesen beszélek, de azért kicsit zavar, hogy elszáll ez az egész munka, amit befektettem ebbe az előadásba. Elnök asszony, abszolút nem értek egyet az ön értelmezésével. Én azt mondtam, én azt mondtam, hogy nincsenek kompromisszumos módosító indítványok. És a valóság az, hogy nincsenek kompromisszumos módosító indítványok. Hol vannak a kompromisszumos módosítók? Nincsenek. Ennek nem mondhat ellent. Bádocsina asszonyé a szó. Szeretne még valaki hozzászólni? Bádácsina asszony, aztán. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon csodálkozom azon, amit most mondott az előadó, hiszen nem is találkoztunk, nem is volt időnk. Az előadónak nem volt idője egy vitára sem ahhoz, hogy megnéztük volna a kompromisszós módosítók összeállítását. Momentos Starikor, történelmi időpont, igen, mindenki számára, de miért? Miért mindenki számára történelmi időpont ez? Mert itt az idő, és mi valóban hittünk ebben a munkában, meg kell, hogy védjük a tengerészeket is, nem hathatjuk ki őket a szabályokból itt az Európai Unióban, és igen, igen, igaz. De hadd fejezzem be, én se szakítottam meg magát. Ez nem igaz, hogy a javaslataink károsítják a versenyképességet. Például, elnök asszony, szerettem, tehát jó lett volna, hogyha gyümölcsöző megállapodást folytatunk az EU irányelvekbe a tengerészek bevonása tekintetében, hiszen figyelembe kell venni az ő speciális körülményüket, illetve az egész üzletág speciális körülményeit. De nem volt vitára se került volna sor ma, ugye, mert nem voltak kompromisszumos módosítók. Fontos, hogy frissítsük ezeket az irányelveket, és hogy feltegyük magunknak a kérdést, hogy hogyan tudjuk igazolni, hogy a tengerészeket nem fedik le ezek az irányelvek annak ellenérve, hogy nagyon észszerű a megközelítés, hiszen a tengerészeti szektornak sokkal különleges jellemzője, de ugyanakkor a szociális partnerek közti megállapodás, például az ILO, a tengerészeti munkavállalási megállapodások tartalmazzák a, ezen dolgozóknak a jogait is, és a szociális partnereknek részt kell venniük a legfontosabb megállapodásokban, például a hajók eladásában, vagy a döbbig eljárások területén, az előadónak nem volt semmilyen szándék a kompromisszumos módosítók összeállítására. Jó lett volna, hogyha a gyümölcsöző megbeszélést folytatunk erről, de semmiféle megállapodás nem volt. Az előadó más állásfoglalás képvisel, mint a bizottság, gyakorlatilag fönn akarja tartani a tengerészek kizárását ezekből az irányelvből, a szociális partnerekkel való egyeztetés a modern kommunikációs eszközök felhasználása nélkül, pedig ez lehetővé tenni, hogy a tengerészek is részesei legyenek a konzultációknak és az őket érdeklő megállapodások területén. Nem volt egy árnyék előadó találkozó, nem igaz? Legalábbis engem nem hívtatok meg. Mi kértük, hogy legyen találkozó, hogy megbeszéljük ezt a dokumentumot, és hogy kompromisszós módosítókat állítsunk össze. De te ezt nem fogadtad el. Szeretném egyetemül tenni elnök asszony, hogy a Ranculi asszony jelentése nem javítja semmilyen mértékben a dolgozók jogait, és nem ismeri el a szociális partnerek megállapodását. Ezért nagyon-nagyon csalódott vagyok, és ahogy korábban is mondtam, hogyha tényleg hiszünk abban, és most itt nem a választásokról van szó, ez elvi kérdés, nem a választásokról van szó, elvi kérdés, a dolgozók védelméről van szó, és a dolgozói jogok védelméről. Hogyha ebben valóban hiszünk, akkor figyelembe kéne venni azt, amit mi megfogalmaztunk ezzel a dossziéval kapcsolatban. Köszönöm szépen! rendkvül praktikus ez a mai ülésterem, és hát a kivétel erősíti a szabályt, akkor szeretném tudni, hogy ki szeretne hozzászólni ehhez a vitához. Eszeri Eszelje képviselő, más valaki szeretne hozzászólni? Utána lezárom a listát. Philip de Becker, még valaki? És ön utána. Tárgyalási és kompromisszum készséggel. Szerje szája, képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Finnül fogok hozzászólni, hogyha bárkinek tolmácsolásra van szüksége, kérem, vegye fel a fülhallgatót. Hogyha az értékesítő az eladó vállalatokra vonatkozó irányelvet kellene itt alkalmazni, hogy azt a bizottság javasolna, akkor, hogyha egy hajót eladnak egy tagállamból egy másik tagállamba, akkor ez problémát vethetne fel, hiszen a tengerészek így a hajóval együtt átkerülnének a másik tagállamba. Éppen ezért azt javaslom, hogy az irányelvet ne terjesszük ki ilyen részletesen, ahogy ezt a bizottság javasolja. Hiszen ez olyan helyzetet eredményezne, amelyben a hajókat, ha EU-n kívüli országoknak adnák el, akkor ezzel csökkenne a foglalkoztatás az Európai Unión belül. Éppen ezért az ezzel kapcsolatos bármilyen kompromisszummal csak rontanánk a helyzeten, ezt nem tudjuk éppen ezért javasolni, nem tudjuk támogatni a bizottság javaslatát, hogy az irányelvet terjesszük ki erre a területre is, hiszen ezáltal az EU-ban munkahelyek szűnnének meg. Köszönöm. Rossz gombot nyomtam meg, hiszen nem vagyok már hozzászokva az elnökséghez. Philip de Bakker, Elizabeth Schröter, aztán szavazunk. Philip de Bakker. <laughs> I don't want to intervene in a, in a big fight. No. Nem nagy küzdelemben nem akarok részt venni. Egy kicsit szeretnék tisztázni az álláspontunkon. Nem hiszem, hogy szükség van arra, hogy ennyire felhevült vitát folytassunk, hiszen itt tényekkel kell foglalkoznunk. És a tények egyértelműek számomra legalábbis. Ezért én az előadó megközelítését támogattam, több módosítót benyújtott, azt gondolom, hogy vannak, amelyeket támogatni lehet. Miért? Azért, mert az a helyzet, hogy a 28 tagállamnak már van ezzel kapcsolatban jogalkotása, a tengerészek konkrét példáját vagy helyzetét megvédendő. Másodszorban igaz, hogy a szociális partnerekkel, a munkaadói és munkavállalói szervezetekkel a tárgyalásoknak köszönhetően sikerült pontosítani, hogy az ő helyzetüket hogyan kell kezelni. Hogyha a bizottság javaslatát figyelembe vennénk, azzal nagyon sok feltétel alapján rontanánk a tengerészek helyzetén. Éppen ezért az előadó javaslata hogy a bizottsági javaslaton módosítsunk, indokolt. Ezért a mi frakciónk támogatja az ő megközelítését, és éppen ezért állt így össze a szavazólista. Azt gondolom, hogy nem kell ezt ennyire ö, érzelmektől fűtötten kezelni, hiszen hogyha megnézzük, a tagállamok azt nézik meg, hogy a problémát hogyan lehet megoldani, akkor a frakciók ezzel kapcsolatban már meghatározták az álláspontjukat, éppen ezért, hogy kérem mindenkit, hogy higgadtan szavazzunk. Elnök, azt gondolom, hogy minden résztvevő meghallgatta ezt az üzenetet. Elizabeth Schröter, man pedig az előadónak adom meg a szót, hogy lezárja ezt a tárgyalást. Egészen gyorsan. Az én problémám a következő. Megvan a munkavállalók szabálya minden kivétel problémát jelent. A kiküldött munkatársak ez kivételt jelent a szabály alól. Tudjuk, hogy mennyire nehéz volt, és az alapjogokat vettük figyelembe. Fontos kezdeményezés volt ez a bizottság részéről, és itt, amit mondtam, lyukak vannak a sajtban, ezeket a lyukakat le akartuk ezzel fedni. Néhány eh, javulás történt, de az előadó javaslata nem a jó irányba halad, mert eh, még nagyobbak lettek a lukak a sajtban, és ez nem fogadható el, és nem ezt eh, a hozzáállást fogadtuk el az elejétől fogva, úgyhogy ezért kérem az előadót, hogy ezt utasítsa el. Megadom a szót az előadónak, már hallottuk a bevezetőjét, de emlékeztetni kell arra, hogy bizonyos érzékenység figyelhető meg a biztonsági és munka feltételekre vonatkozóan a személyzet esetében, azok esetében, akik a tengeri szállításban részt vesznek. Ez ha például a Costa Concordia drámájára gondolok, megvannak ennek a nemzeti következményei, és a hajó tulajdonosok szerintem nem tesznek meg mindent azért, hogy a biztonsági feltételeket teljes mértékben betartsák, megteremtsék. Lezárjuk a vitát. Nem is igazi vita ez, mert nincs kompromisszum majd a módosításokról nem sokára fogunk szavazni, és most az előadónak adom meg akkor a szót. Köszönöm elnök asszony, nincs sok hozzátenni valóm. Köszönöm a kollégáknak, hogy megértették, hogy milyen vonalat követtem, de pont azért, mert sok szlogen hallatszott el ma reggel, azért szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kizárás nem egyenlő a védelem mentessége. Nem, pontosan azért, mert 28 tagállamnak már van saját jogalkotása, jogszabályai, tehát ezek a tengerészek védve vannak a tagállamban, akkor mi értelme van ennek? És egyébként a sajtlugakkal kapcsolatban is, hát minek bevezetni egy olyan irányelvet, olyan irányelvekbe bevenni őket, ami régi, és egy sor problémát fog okozni az érvényes jogszabályokkal kapcsolatban, hiszen ezek jogszabályok jó része több biztonságot, több védelmet biztosít. Elnök asszony, elnézést, de hát mindenki olyan példát hoz föl, amit ismer. A Costa Concordia példája, megmondom őszintén, szintén ennek aztán semmi köze. Ez nem egy olyan eset, amikor a hajótulajdonos nem védte volna a dolgozókat. Itt egy, egy emberi hiba volt, és hát sajnos ez egy nagyon súlyos helyzet volt, és azért elkerülném, hogy olyan példákat soroljunk fel, aminek semmi köze, semmi köze az égvilágon ehhez a jelentéshez. A dolgozók védve vannak, mivel biztonságról beszélt, én szeretném biztosítani önt, hogy számomra első helyen szerepel a biztonság. Olyan szakmából érkezem, ahol a biztonságnak abszolút elsőbsége volt a betegeim szempontjából. Hát elképzelhetetlen, hogy egy jelentést készítek, akkor nem a biztonság lenne a legfontosabb számomra. Mindennél fontosabb, még a hajótulajdonosnál is fontosabb, a vállalkozónál is fontosabb természetesen. Látom, hogy szeretik a szlogeneket használni, azért szeretnék emlékeztetni arra, hogyha elutasítjuk ma ezt a jelentést, mivel arról beszéltek, hogy a dolgozókat akarjátok védeni, hát akkor ők otthon fognak maradni. Ami ezzel a jelentéssel történni fog, hogyha elutasítjuk, hogy megint csökkenni fog a versenyképessége a tengerészeti ágazatnak. Rendben. Lezártuk ezt a vitát. Szavazás lesz hamarosan. Megnyitjuk a szavazási szakaszát az ülésnek. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Tömbös nem, egy próbaszavazást végzünk, azért, hogy megnézzük, hogy működik-e mindenkinek a szavazókártya. Ja, un liberal de trop. Egyre több liberális szavazást kaptunk, szavazatod. Et eh, parce que le vote est clos, normalement, ça devrait marcher. Működnie kéne, tegyék be jól a kártyát. Egy liberálisra több, egy néppártival több. Est-ce que je peux demander au coordinateur egy liberális és egy néppárti koordinátor szeretnék kérni, hogy tegyen rendet a frakciójában. A néppárt rendben. Nem működik a szavazógépe, akkor kérem, hogy üljön át máshova. A liberális frakciónak is rendet kéne teremteni a sorai között. Et maintenant, il y a un PPE de trop. van. egy pottag a néppárt részéről, ugye általában nép, a pottagok azok, akik szavaznak, és ezért van plusz szavazat. Engedjék inkább, hogy a főtagok, a rendes tagok szavazhassanak. Most minden rendben, most nem mozduljon senki. Tudunk szavazni. Hatos pont a kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása második olvasat. Tanácsi első olvasat alapján Európai Parlament és Tanácsi irányelv minimum elvárások tagállamok között a kiegészítő nyugdíj hordozhatósága vonatkozásában, tehát kiegészítő nyugdíjak hordozhatósága. Olmer Rajten asszony volt az előadónk ennél a szavazásnál. Most először alkalmazzuk a szabályzat e- új szabályát. 195 per 3-as ez azt jelenti, hogy elektronikusan szavazzunk név szerint. Úgyhogy kérem tartsák be ezt a szabályt, a szabály szellemét. Tehát név szerinti szavazás. És amikor a saját kezdeményezésű jelentés végszavazásra történik, vagy pedig egy jogalkotási jelentés végszavazása történik, de csak a mandátum meghatározásakor, hogyha három oldal egyeztetésre vagy tárgyalásra történik a felhatalmazás. Itt végső jelentésről van szó, Omen Rajten asszony jelentéséről, második olvasat, nyugdíj hordozhatósága, ezt meg örökítettük az előző mandátumtól. Remélem, hogy egyetemű volt a magyarázatom, és most megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Egy el több néppárti szavazás van. Szavazat. C'est bon? C'est bon ou pas? Il faudrait de l'ordre au sein du PP. Néppárt és a liberálisoknál is rendet kell tenni. Est-ce que tous les libéraux peuvent lever la main? Kérem, emeljék fel a kezüket a liberális frakció tagjai. You only have five. You have only five. You only have five. That's your, that's your, that's the one of today.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 Bien, l'ordre est en... Akkor most a liberálisok rendet tettek a sorai között, a néppárt már régóta fegyelmezett volt, úgyhogy lezárom a szavazást. Kárhant pour. 40 mellette, egy ellene négy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak és a teljes tárgyalási csapatnak. Uh, au point Hetes napi rendi pont. Európa Parlament és Tanács irányelv javaslata a tengerészekről 2008-94 2009 per 38, 2002 per 14, 98 per 59, 2001 per 23-as irányelvek módosítása, Franculi asszony jelentése. Ezzel kapcsolatban három módosítót tudunk blogban, 1-es, 11-es, 12-esről tudunk együtt, az előadói módosítókról e- így együtt tudunk szavazni. Ezeknek a célja az 5-ös és 6-os cikk címének a törlése a javaslatból mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 mellette, 23 ellene, 3 tartózkodás, elutasítottuk. D'accord. Rendben. Ott van hátul egy szabad hely esetleg. 1-es cikk 1A bekezdés 20-as módosító mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 20-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24 mellette, 20 ellene, egy tartózkodás. A 20-ast elfogadtuk. 22-es Elizabeth Schröter törlés, 3-szik 1-es bekezdés törlése mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elnézést, de fontos itt ezeket a szavazásokat ellenőrizni, mert nem látom jól, hogy hogy szavaznak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19 mellette, 23 ellene, 3 tartózkodás. Nem fogadtuk el. Ketteztik egy hetes módosított előadó részéről mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 3 per 1-es cikk, Claudette Bella Badacchino 22-es módosítója, ez is a törlési javaslat mellette, ellene tartózkodik. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22 mellette, 23 ellene. Nincs tartózkodás, elutasítottuk. Ugyanerről a pontról. 23-as módosít Elizabeth Schröter mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Azt hiszem elutasítottuk. Elutasítottuk. Nyolcas előadói előaidei módosító mellette Ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a nyolcast. megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18 mellette 25 ellene 2 tartózkodás elutasítottuk. 4 per 2, 3 per 1 az eredeti szövegből, 9-es előadói módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3 per 3, 23-as módosító mellette, 24-es elnézést mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 24-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24 mellette 20 ellene egy tartózkodás, 24-es módosított, elfogadtuk. 5-ös cikk 1 per 2-es pontja következik, a 27-es módosító nem tudom ki -e. 27-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 27-est. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22 mellette, 23 ellene, nulla tartózkodás, elutasítottuk. Következő pont, 28-as módosító Elizabeth Schröderé törlési javaslat, és meg egyezik a 29-es Claudette Baldacchino féle módosítóval, úgyhogy együtt szavazunk ezekről mellette, ellene tartózkodik. 28-as és a 29-est elutasítottuk. Úgyhogy most szavazunk a 30-asról mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A a következnek kettes, kettes módosító, ötös módosító. Nem kell szavazni, úgyhogy 13-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 13-as Elizabeth Schröterféle módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22 mellette, 23 ellene, tartózkodás nincs. 13-as módosított, elutasítottuk. 5-ös preambulumnál a 3-as eladói módosítóról kell javas, szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 14-es Claudia Tabelta, Ebele Badakino módosítója mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es Söprambulum, 4-es eladói módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es preambulum, 15-ös módosított visszavonták. 11, 12 nem, 11-es preambulumnál a 16-os Baldekino féle módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a teljes jelentés tervezetről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 14 mellette, 22 ellene, 9 tartózkodás. Lezárom a szavazást. Előadót kérdezem, hogy szeretne -e hozzászólni a jogalkotási javaslatról lefolytatott szavazást követően. Hát a jelentést elutasítottuk, ezért kérdezem, hogy szeretnél mondani valamit. Köszönöm. Úgyhogy az Európai Parlamentnek nem lesz állásfoglalása ezzel a szöveggel kapcsolatban. A következő mandátum alatt kell majd megnéznünk, hogy a bizottság a javaslatát megerősíti-e a mandátum alatt benyújtott formában. Nyolcas pont. Tárgyalások eredménye a tanácssal. 96-71-es irányelv érvényesítése témájában a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szól ez az irányelv. Bien. Euh, nous allons donc ouvrir le vote sur le texte. Akkor következő szavazás a teljes szövegről, ahogy az Európai Parlament és a Tanács tárgyalásairól készült szöveg, a, mint a Koreper is megerősített 2014. február 27-én, illetve 2014. március 5-én megerősítették ezt a szöveget. Megnyitom a szavazást. Itt most nincs név szerinti szavazás. question. y a un liberal de trop. y a un peu PPE de trop. Egy néppártival többen és egy liberálissal többen. Les choses sont en ordre. Most már minden rendben. Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 11 ellene, 3 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak és a tárgyalási csapatnak. Mielőtt a következő szavazást megkezdenénk, akkor a liberális frakciónak a helyzetét egy kicsit tisztázni kéne, mert ott valami probléma van. Úgy tűnik, hogy a szocialistákhoz csatlakozik egy valaki, illetve a liberálisoknál ezért egyel kevesebb hely van, a liberálisoknál Tehát ez a probléma, hogy ott van egy mínusz. Úgyhogy a liberális frakciónak most már csak öt tagja van, és nem hat. Kilences pont. Kifogásra való korai lemondás. Kettő Európai Parlament és a Tanács 2023-2014-es rendeltéről van szó. Itt a feltalmazással jogi aktusokról van szó, ami lehetővé teszi, hogy európai alapokat lehessen használni. A következő kampány idején a leginkább rászoruló személyek számára elektronikusan szavazunk, de nem név szerint. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter, le vote... Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 44 mellette egy ellene, nincs tartózkodás. Akkor megszületett a döntés. Tízes, Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Egy kérelemről van szó. Technológiai jellegű olaszországi kérelem mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es pont, szintén Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Itt a Santana csoport Spanyolországban nyújtotta be a kérelmet, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor ezzel lezártuk a szavazást. Aki ki akar menni a teremből, kérem, hogy ezt a lehető leggyorsabban tegye meg.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 Szerben asszony az igazgató jelölt az Európai Képzési Alapítvány fejére, és tehát az ITF, e az Európai Képzési Alapítványnak a székhelye Torinóban található. Szerban, Madlen Szerbánt a kormányzó tanács 2009. április 3-án neveztek ki, hogy 2009. július 1-től legyen ezen alapítványnak az igazgatója. Öt éves mandátum a végén, 2014. június 30-án a tavaly november 22-i döntése alapján a kormányzói tanács úgy döntött, hogy szeretné meghosszabbítani a mandátumát Medlen Szerbennak. Erről tájékoztatott engem a kormányzó tanács december 2-i ülésének elnöke. Erről a tagokat én tájékoztattam, és egyből reagáltam erre, hiszen nagyon meglepett ez az eljárásmód, mi szerint nem vették figyelembe azt, hogy a parlamentnek is véleményezési joga van, és a szakbizottságunkat tájékoztatniuk kell E, erről, tehát az eljárása kapcsolatban e, én reagáltam, hiszen az alapítvány e, eljárása szabályzatának tízes cikke azt mondja, hogy az Európai Parlament illetékes szakbizottságával konzultálni kell, és fel kell tenni ezt a kérdést a tagjainak. Nos, ezen cikket figyelembe véve nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt van közöttünk ma Madeleine Szerbán, hiszen rendkívül magas szinten végezte eddig is, eddigi mandátuma során a munkáját. A jelöltnek tehát most megadom a szót 10 percben, és utána a szakbizottságunk tagjai felteszik a kérdéseiket, valamint vita következik a szokásos eljárásnak megfelelően, hiszen itt egy meghallgatásról van szó, egy ügynökségi igazgatói tisztséggel kapcsolatban. Igazgatójelölt asszony, megadom a szót. Elnök asszony, először is köszönetet szeretnék mondani. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az önök ülésén. Mint már mondtam, ez rendkívül nagy megtiszteltetés számomra, hogy megkaptam ezt a felkérést, és hogy eljöhet, eljöhettem ma önökhöz. Először is mindenképpen köszönetet szeretnék mondani mindenkinek komoly támogatásukért az első mandátumom során az ügynökség igazgatójaként. És el kell, hogy mondjam, hogyha az ügynökséggel sikerült eredményeket elérni, ez annak is köszönhető, hogy az európai intézmények nagymértékben támogatták a munkánkat, és az Európai Parlament természetesen a legfontosabb, mint ahogy ezt mindig is mondjuk. Ha megengedik, most szeretnék néhány ötletet felvázolni a következő mandátumra vonatkozóan, amennyiben megállapot, amennyiben támogatják azt, hogy én folytassam ezt a munkámat. Ezt angolul szeretném elmondani. Mint már önök is tudják, az öt éves meghallgatás során minden év elején tájékoztattam önöket az ETF munkájáról, és arról, hogy milyen ötleteink vannak az ETF tevékenységének a jövőjére vonatkozóan a 2020-as stratégia fontos prioritás, és ezen stratégiának részét képezi az, hogy az önök egyetértésével egy köztes stratégiát 2014-17-re vonatkozóan megfogalmazzuk. Hogyha megengedik, akkor igazgatóként folytatnám ezt a mandátumot, és azt garantálnám, hogy minden stratégiai célkitűzés és az orientált tevékenységek, amelyek a köztes perspektívában, 2014-17-re vonatkozó perspektívában megjelennek, valóban végrehajtás is lesz ezzel kapcsolatban, és ami a stratégiai célkitűzéseket illeti, ezeknek a végrehajtását szeretném biztosítani. Ami a bizonyíték alapú szakpolitikákat illeti, ezzel kapcsolatban egyrészt a szakpolitikai elemzésre hivatkoznék, és ezt szeretném mondani, hogy a szakpolitikai elemzés esetén egy rendszerszerű elemzésre és a tematikus elemzésre is figyelünk. A második stratégiai célkitűzés 2014-17-re vonatkozóan arra vonatkozik, hogy modernizálni kell a webrendszereket az élethosszú tanulás perspektívájában, és a harmadik célkitűzés pedig arra vonatkozik, hogy a rendelkezéseket meg kell erősíteni a társadalmi kohézió és a munkaerőpiac tekintetében. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy a mi alapítványunk az egyedüli európai ügynökség, amely a globális Európa keretein belül működik, és így megpróbál életet lehelni és lehetővé tenni a az európai szakpolitikák külső végrehajtásának is a szakképzés és a munkaerőpiaci kérdések tekintetében. Éppen ezért a célunk az, hogy kizárólagosan az EU tagállamokon kívül lépünk fel, ezen kívül 30 partnerországban tevékenykedünk a bővítési terület, tehát Nyugat-Balkán és Törökországra gondolok, valamint olyan országokban, amelyekre a szomszédsági eszközök vonatkoznak, itt tehát a dél- és kelet-mediterrán térségre, valamint Kelet-Európára gondolok, ezen kívül pedig Közép-Ázsiában is fellépünk a fejlesztési és társulási eszköz keretein belül. Ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy az EU szakpolitikák külső dimenziájának keretében lépünk fel, de az Európai Unió külpolitikai kontextusában. Tehát azt akarjuk elérni, hogy megfelelő párbeszéd legyen az EU tagállamok és ezen országok között, és nem csak az EU szakpolitikákat vizsgáljuk, hanem megpróbálunk kialakítani kapcsolatot a tagállamok és a partnerországok között egy adott tematikus együttműködés vagy fellépés keretein belül hogyan azonosítjuk be, hogy mit tegyünk, és hogyan sikerül a stratégiai célkitűzések fényében a munkánkat meghatározni. Nos, évente végzünk elemzéseket a partnerországokkal, ez a torinói eljárás, amely amelyet a kopenhágai eljárás 2002-ben a tagállamok kezdeményezésére indították el, és ennek a célja az, hogy a humán erőforrás politikákat megerősítsük bizonyos tematikai területekkel, tehát az alapítványunknak az a küldetése, hogy a szakképzés és szakmai továbbképzés valóban támogassa a fenntartható fejlődést egy adott országban, mind a versenyképesség, mind a szociális összetartás területén, minden országban. Éppen ezért, hogyha a szociális kohéziára vagy versenyképességre utalunk, ami horizontális fellépési területeinken, Közben nagyon specifikus területek bizonyos minőségbiztosítási és ilyen jellegű rendszerekre vonatkozik. Ezen kívül az egyes képzési területekre vonatkozik, és a migrációval kapcsolatos témákra, valamint a következő években az önök támogatásával szeretnénk végrehajtani a vállalkozói tanulás és vállalkozói készségek elsajátítását. Ezek a tematikus területek, amelyeken az alapítvány folytatja felépését. Erre akkor van lehetőség, hogyha a szervezetnek megfelelő mechanizmusai és eszközei vannak, amelynek segítségével nem csak a mennyiségi e, eredményeket lehet elérni, amit meghatároztak, hanem minőségi javulást is hozhatunk. Másként fogalmazva, azt kell biztosítanunk, hogy ezen e, hatás mindig része legyen a felépésünknek. Tehát azt akarjuk garantálni, hogy megerősítsük azt az értékláncot, amelyet az egyes kiszolgáló szervekből kaphatunk az egyes országokban. Nagyon fontos az alapítványnál, hogy azonosítsuk, hogy milyen szakpolitikai igények vannak az országban. Közben nagyon fontos az is, hogy amit beazonosítottunk, az később megfeleljen az EU támogatásoknak az egyes eszközökön keresztül, amelyet az egyes országoknak nyújt az EU, és, mint már mondtam, legyen az bővítési, tagjelölt vagy együttműködési kereteken belül. És itt a 2018-13-94-es szövegre vonatko- hivatkoznék, mi szerint megfeleltetése van szükség az EU közösségi fellépése mind a közösségi kereten belül, mind pedig a csatlakozási országok között. Természetesen mi a mi szintünkön nem sok mindent tudunk elérni, de nagyon szorosan együttműködünk a kormányzó testülettel és a bizottsággal, az Oktatási és Kulturális Főgazgatóságával, és nagyon fontos az, hogy a konzultációt struktúrák párbeszéden keresztül úgy hozzuk létre, hogy a bizottság külső szolgálatával konzultáljunk, és megnézzük, hogy mi a legfontosabb az adott ország érdekei szempontjából. A DEFCO-val is szorosan együttműködünk a programozás során. Az alapítvány nem közvetlenül lép fel az országban, de 30%-ban ez a programozási támogatástól függ a bizottság részéről. Azzal lehet garantálni, hogy figyelembe vesszük, hogy a program mit vegyen figyelembe és éppen ezért kell biztosítanunk, hogy megfelelő a koherencia között, amit mi beazonosítottunk, milyen tanácsaink vannak a kapacitás kiépítés szempontjából, a hálózatépítés szempontjából a tagállamok és a partnerországok között, és a bizottság felmérje, hogy az egyes alapokból ezt hogyan tudja elérni. Ami az erőforrás kezelést illeti. Remélem, hogy a szervezet a jövőben is megkapja a korábbi eredmények, kiváló eredmények fényében azt az eszközrendszert, amelyel azt tudja biztosítani, hogy megfelelően tudja a kiadásét elkölteni, és nem csak a ö, az észszerű forráskezelést kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy mennyire fontos eredményeket lehet ezen eszközök felhasználásával elérni, és optimalizálni kell a forráskezelést, amennyiben ez lehetséges. És hogyha a jövőben is megfelelően kezeljük a szolgálat működését, el kell, hogy mondjam, hogy az auditorok látogatása az elmúlt öt évben soha nem végződött úgy, hogy igazán releváns ajánlásokat kaptunk volna, vagy olyan ajánlásokat, amelyel megkérdőjelezték volna az alapítvány képességét arra, hogy megfelelően kezelje a forrásokat. Éppen ezért megnyugtat minket, hogy a szervezetnek megfelelő potenciálja van arra, hogy a stratégiai célkitűzéseket tudja támogatni, hiszen most kezdődött 2014-ben ez az időszak, és azt remélem, hogy a szervezet lesz annyira fontos és releváns és egyedülálló egyébként a globális Európa keretein belül, hogy a jelenlegi erőforrásokat a jövőben is fel tudja használni, és ne legyen semmilyen megszorítás, ne ez alapján alakítsák ki a költségvetést, hanem a prioritások alapján a következő évekre vonatkozóan. Ennyit akartam én magam javasolni a következő mandátumra, és természetesen rendelkezésre állok, hogyha bárkinek kérdése van és tisztázása szeretne tőlem kérni. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen ezt az igen kimerítő előadást a az új mandátum alatti tervei bemutatását. Most pedig Elizabeth Morán Sártjénak, Alejandro Szerkásznak adom meg a szót. A lista most ennyiből áll. Köszönöm, elnök asszony! A néppárt nevében szeretnék Szerbán asszonynak köszönetet mondani ezért az igen alapos, világos előadásáért, bemutatta a problémakört, valamint az elmúlt öt évben végzett munkáját a mandátum keretében, és azt is, hogy milyen munka vár még ránk. Tudjuk, és mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy az ETF-nek alapvető szerepe van akkor, amikor a munkanélküliség a legfontosabb aggodalma és problémája az összes tagállamnak Ön megkülönböztette egyrészt a szomszédságpolitikát, másrészt néhány ország csatlakozását, és azt is, ami Európában zajlik most, és engedje meg, hogy azzal kezdjem, asszonyom, hogy milyen is most az európai helyzet. Arra van szükségünk, hogy igen megbízható adatokat szolgáltassunk, és nehéz ezeket beszerezni, mert ezek az adatok állandóan mozognak, változnak, és a munka, amit 2014-ben végeztek, és ezek az elemzések, ezek nem a 2009-esek. A fő problémánk az, hogy önök hogyan látják fellépésüket, mégpedig azt, hogy a reagálás felgyorsítása, hiszen erre van szükségünk, figyelembe véve a realitásokat. Vagyis hogyan reagálunk a képzés terén azokra a nyilvánvaló szükségletekre, amelyek két területen gyorsulnak fel, egyrészt a vállalkozások területén, másrészt pedig a bérből, fizetésből élők igényei alapján. Számomra ez döntő elem. Lehet jó elképzelésekkel rendelkezni, jó távlatokkal, de időre van szükség ahhoz, hogy reagáljunk, hiszen a munkanélküliség növekszik, és erre reagálni kell. A képzés, illetően a vállalkozásnak, vállalatnak sokkal reaktívabbnak kell lennie, és szeretné meghallgatni az ön véleményét erről. A második pont az, hogy az alkalmazottakat, a vállalatok alkalmazat, alkalmazottait hozzuk olyan helyzetbe, hogy valóban reagáljanak erre az európai helyzetre, és emeljék a foglalkoztatás szintjét. A 2020-as perspektívák azt mutatják, hogy az alacsonyan képzett munkavállalók esetében nagyon sok alacsony képzést igénylő munkahely eltűnőbe van, viszont a magasabban képzett posztokra egyre nagyobb az igény, vagyis ezekre a posztokra szeretnének munkavállalót találni. Egy felfelé irányuló mozgást figyelhetünk meg, ami az alkalmazottak, foglalkoztatottak képzését illeti. Hiszen ha nem reagálunk erre, akkor állandóan a munkanélküliség falába ütközünk. Harmadik kérdés, hogy lehetne jobban eljárni ahhoz, hogy az ön által azonosított prioritásokat megosszuk az összes tagállammal. Hogy lehet szinergiát teremteni ebben a lépcsőzetesnek nevezhető helyzetben, hiszen a politikai elemzéseinket a helyszínen, a gyakorlatban való helyzethez kell igazítanunk, és itt még mindenképpen előre kell lépnünk. Majd pedig utolsó kérdésem. Ön beszélt arról, hogy az eredményeket hogy lehet validálni. Nagyon régóta beszélünk erről. Nekem az az érzésem, hogy nem haladunk elég gyorsan, és nem vagyunk elég hatékonyak a elért eredmények validálását illetően. Ez olyan koncepció, amely nehezen kap helyet a realitások sorában. Miért van ez? Mert túlságosan akadémikusak maradtunk az eredmények validálásában, és nem vettük figyelembe a terepet, a gyakorlatot. Fontos eszköz ez a validálás, de nem adja meg, az nem váltja ki azt a hatást, amit szeretnénk elérni a validálással. Azon szociális csoportokra gondolok, amelyek igen nehéz helyzetbe kerültek a válság következtében, és én itt főként a nőkre gondolok, beleértve a különböző egyesületeket, a szakmai eredmények egyesületeit. Hát erről a négy kérdésről szeretném hallani az ön véleményét. Köszönöm, elnök asszony, hogy lehetővé tette a kérdésem feltevését. Szerban asszony. Köszönöm szépen a kérdéseket. Nagy örömöm lesz, hogy megoszthatom a véleményemet önökkel az Európai Unióról és a tagállamokról. Én egyszerűen így csak arra ö, utaltam, hogy a partner országokkal milyen a tapasztalatunk, és biztosítatom önt arról, hogy ez nagyon eltér attól, ami bizonyos tagállamokban történik, úgyhogy lehet, hogy néhány gondolatom nem igazán releváns minden tagállamra. Amikor a munkanélküliségről beszélünk, és a bizonyítékon alapuló megoldásokról beszélünk, természetesen először is be kell szerezni a bizonyítékokat és hogyan sikerül meghatároznunk a problémákat, ez az első kérdés. Ahogy ön is mondta, ezekről a témákról, amikor beszélünk, mindig kiderül, hogy idő az fontos elem. Amikor rendszer szinten gondolkozunk, akkor a rendszerváltozáshoz sok időre van szükség. Sajnos a munkanélküliség ma van, és az emberek ma akarnak megélni. Úgyhogy az összes lépés, amit az egyes tagállamokban tervezünk, ezeknek az esetében először gyors megoldást keresünk, de ezzel párhuzamosan dolgozunk a rendszeren is, hiszen fontosabb a megelőzés, mint az, hogy rendszeresen a rövidtávú megoldásokat támogassuk a rendszer által kiváltott problémákra. Viszont mindkét esetében, tehát a quick fix, a gyors megoldás, és a, nem azt mondom, hogy hosszú távú, de inkább középtávú fellépésünknél is azt tapasztaljuk, hogy nincs valós párbeszéd a két oldal között, vagyis a képességek fejlesztése és a vállalkozások között. Sajnos nem mindenki áll készen arra, hogy részt vegyem. És ez mindkét félre igaz, meg kell, hogy mondjam. Nagyon sok jó tapasztalatunk van, jelentős a száma a jó gyakorlatoknak, de ezek nem rendszer jellegűek. Ezért az egy pozitív egybeesés, amikor azok a polgárok, akik munkanélküliek, előnyét élvezhetik ezeknek a lehetőségeknek. Úgy gondolom, hogy ezt fontos figyelembe venni, hiszen a képességek fejlesztése nagyon fontos. És itt nem csak a hivatalos képzésekre gondolok, hanem a nem hivatalos képzésre is. A képzés általában nagyon merev és konzervatív pont azért, mert nincs meg az a megfelelő információ és tudás, hogy hogyan kell fölépni. És még egyszer mondanám az ETF-es partnerországok tapasztalatát. Hogyha megnézzük, hogy miért szükségesek a változások. Nagyon kevés a befektetés az oktatói és tanár képzésbe. Nem tudják, mit tegyenek, és a társadalom nem megfelelően értékeli az ő foglalkozásukat. Egyrészt azt kell biztosítani, hogy ne vegyük alapnak, hogy ezek az emberek tudják, hogy mit kell tenniük. A másik viszont az üzleti világ. Sajnos nagyon sok vállalkozás még mindig úgy gondolkozik, hogy a szociális felelősség dolga ez a tevékenység, vagy pedig jótékonysági feladat az oktatás és a képzés. Úgy gondolom, hogy az üzleti világ számára ki kéne adnunk azt az üzletet, hogy itt nincs szó jótékonyságról. Nekik is kötelességük, hogy párbeszédet alakítsanak ki ezzel a világgal, és biztosítsák azt, hogy a partnerországok esetében is megoldást találhassunk. Például a munkalapú tanulás. Nem lehet úgy tanulni és dolgozni, hogy elefántcsont toronyban van elzárva valaki, anélkül, hogy gondol arra, hogy mi is van a munkaerőpiacon. Egyébként úgy gondolom, hogy több támogatást kell, hogy kapjanak az emberek. A megszorító intézkedésekkel nem lehet előrelépni. Sok támogatást kell biztosítani ezen megoldásoknak. Ezt gondolom. Az időzítés és területén a vállalkozásoknak is többet kell tenniük azért, hogy a képzés aztán megfeleljen az igényeiknek. A dolgozók természetesen bizonyos képzés, képzettséggel rendelkeznek. Fontos tudni, hogy milyen képzettségük van. Sajnos a partnerországokban nem nagyon átlátható az, hogy ezeknek az embereknek milyen a képzettsége hiszen itt igazolásokról, diplomákról van szó, amelyek nem átlátható módon lettek kibocsátva. Ezért a képzettség nem biztos, hogy megfelel az új technológiáknak, az új munkahelyeknek. De mivel nem tudjuk, hogy mit tudnak, nehéz megtervezni, hogy mi hiányzik a tudásukból. ETF-ként a partnerországokban próbáljuk láthatóvá tenni a meglévő tudást és képzettséget. És most a negyedik kérdésre térnék át, a tapasztalatok validálása. Ha nem tudunk olyan mechanizmusokat felállítani, amelyekkel meg tudjuk határozni, hogy a foglalkoztatottaknak milyen képzettsége, milyen tudása van, akkor nem lehet képzési programokat felállítani. És hol is van itt a nehézség? A partnerországokban a nehézség az, hogy biztosítani tudják ennek, ezeknek a mechanizmusoknak a minőségét. Hatalmas a kockázata annak, hogy ezeket a tanúsítványokat minőségbiztosítás nélkül adják ki. Ez egy pervez hatása a mechanizmusnak, hogy mindenki kaphat validációt, és lehet, hogy nincs el mögött minőségbiztosítás, ami pedig elvárásokkal párosulna. Vagyis a munkaerőpiaci ö, igényeknek ezek az emberek hiába lenne bármilyen tanúsítványuk, diplomájuk, nem fognak megfelelni. Ezt minden tagállamnak biztosítania kellene. Persze ez álmodozás, tudom, nem tudom, hogy mikor lesz ez ö, koordinált fellépésként majd megvalósítható a tagállamok részéről. De még mindig hiszek abban, hogy az európai projekt a megoldás a kontinens számára. És azt is remélem, hogy a koordinációt lehet folytatni, a szinergiákat el tudjuk érni, és Európa egy hangon fog szólni. Meg kell, hogy mondjam, számunkra teljesen egyértelmű, hogy milyen, milyen igény van erre, főleg olyan országokban, mint Ukrajna, lehet, hogy ez most ugye forró téma manapság, vagy olyan országokban, mint az arab országok, ahol mindenkinek szüksége van több Európára, és ezt hangsúlyoznám, több Európára van szükség. Remélem választottam a kérdéseire. Köszönöm. Köszönöm, Alejandro Sarkas. Sí, gracias, señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Szerben asszony egészen gyorsan a szocialista képviselők nevében először is elismeréssel adózom az ön alapítványa által végzett munkának, másrészt pedig ön a 2020-ig kitűzött stratégiát bemutatta, de jelen pillanatban 2017-ig tartó stratégiára összpontosított. Őszintén el kell mondjam, nagyon örülnénk, hogyha ön folytatná ezt a munkát, mert mi szocialisták néha konzervatívak vagyunk, úgy gondoljuk, hogy meg kell változtatni azt, ami nem megy, de ami megy, azt meg kell őrizni. És a hozzászólásom első részében elmondhatom, hogy olyan időszakot élünk, legalábbis ha valaki jól körülnéz, hogy meg kell látnunk azt, Európában oda kell figyelni arra is, hogy mi történik a szomszédságban. Az ő jövőjüktől függ a mi jövőnk is, mert hogyha nekik nincs jövőjük, akkor a miénket is fenyegetésére. éri az európai márkának kell győzedelmeskedni a keleti országokban és másút, mert ami a az információt, az együttműködést illeti, semmi értelme nincs annak, hogyha 28 felaprozodott politikát folytatunk, és hogyha a külvilágnak nem tudunk európai előnyökkel szolgáltatni. Európa közvetítő nemzetközi szinten, de az a világnak azt közvetíthetjük, hogy mi lágy hatalom vagyunk, de mégis olyan hatalom, amely érvényesíteni akarja önmagát. Önök lehetővé teszik a képzést, a jobb gyakorlatot, a mi modellünk alkalmazását. Lehet, hogy ez nem túl látványos szerep, de mégis preventív fellépés jobb, hogyha megelőzzük, mintha orvosoljuk a konfliktusokat. A kevésbé tájékozott megfigyelőknek meg kell érteniük, hogy a konfliktusok oka az, hogy a jövőre nem gondolnak, nem ismerik el az emberek méltóságát, képzettségét, és így az emberek reményt vesztettek, ennek következtében szélsőséges reagálásokra adhat módot a helyzet. Olyan munkát végeznek, amely minket is és őket is szolgál. Ezért elismerem a munkáját. Nem csak nagy lelkőek vagyunk, azért szükséges ez a, az együttműködés, hanem le kell vonni a következtetéseket abból, amit látunk. Most voltam Görögországban, és sajnos látjuk, hogy az utcán, azon az országokban, ahol a válság tombol, hasonló helyzetet látunk, mint a feltörekvő országokban. Sokan vándorolnak, elhagyják az iskolát, nincs munkájuk, és ez a munkaerő nem más, mint mondjuk a törökországi vagy más feltörekvő országbeli munkaerő. Ez a munkamódszer, amelyet önök megvalósítanak, arra a kérdés feltevésre serkent engem, hogy Európa hogyan tud fellépni a hátrányos helyzetben lévő lakosság érdekében, nem csak Németországból és Svédországból áll Európa, vannak Portugáliában is hátrányos helyzetű kerületek, területek, Görögországban is, most már jó ideje. Éppen ezért önöknek oda kell figyelnünk erre a sajnálatos harmadik virágra, amely itt van, Európában is jelen van. Európában azért emlékezni kell arra, hogy szoros együttműködés van a vállalatok, a szakszervezetek, a munkavállalók között, tehát van szociális Európa, ami minőségi, a már az ön által említett képzés mellett. Nagyon szépen köszönöm ezen támogató szavakat, és valóban mi megpróbálunk mindent elérni az ITF keretein belül és az együttműködéseink keretein belül. A munkánk fő csapása az, hogy valóban az országok nagyon sok országban nem stabil a gazdasági, szociális, politikai helyzet. Ilyen feltételek mellett nagyon nehéz középtávú politikákban előrelépni. Ettől függetlenül a polgároknak szükségük van a jövőképre, és alapvetően a származási országuk keretein belül keresik ezt a jövőt. Annak ellenére, hogy el kell, hogy mondjam, hogy a bevándorlás pontosan ezen reményvesztettségből ered a származási országokban. És ezért a bevándorlással úgy is kell foglalkozni, hogy megnézzük, hogy milyen képzettséget és képzettségi szintet hoz hozzánk. Egy múlt heti eseményre szeretnék utalni, amelyet a bizottság egy tagállammal közösen szervezett. A sem foglalkoztatásban nem álló, sem képzésben részt nem vevő személyekre vonatkozó esemény volt ez, és most először történt meg az, hogy a partnerországok, akik jelen voltak ezen konferencián, az ITF segítségével elemezték a helyzetüket. El tudják képzelni azt, hogy 2014-ben történik meg először az, hogy bizonyos esetekben a partnerországokban először beszélhetnek ezen helyzetről, mert nem volt idejük arra, hogy azokra odafigyeljenek, akiknek sem munkájuk, sem képzésük nincsen. A fő oka az, hogy a munkanélküliségi mutató, amely az országokban ezen napirendet elsőként meghatározza, a legfontosabb. És el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy az információ hiány. Az országok a szakpolitikájukat nagyon ködös helyzetben határozzák meg, hiszen nincsen megfelelő információjuk a döntéshozatalhoz. Azt gondolom, hogy Európa azt kell, hogy tegye, hogy biztosítsa, hogy a bizonyíték létrehozás, a bizonyíték kialakítása kapcsolatos szakpolitikai döntéseket folytassák a jövőben is, különben nem lehet jó döntést hozni az országban, teljesen önkényesen döntenek, ezeknek nincsen jogosultsága a döntések mögött. Egy második elem, amit kiemelnék az, hogy a azon országokban a nem foglalkozottak száma a mi alapítványaink számításai alapján nagyon alacsony, tehát maximum 13 országban volt lehetőség arra, hogy kiszámoljuk statisztikai szempontból, hogy kik azok, akik munkanélküliek, vagy nincsenek képzésben, és kétszer akkora ezen személyeknek az aránya, mint Európában, tehát az ezzel kapcsolatos kockázat is duplája, mint a tagállamokban. Ezért haladéktalanul szükség van a fellépésre. Azzal a céllal, hogy biztosíthassuk, hogy megértsük, hogy kik azok, akik nincsenek sem foglalkoztatásban, sem képzésben, hiszen nem csak a statisztikákról beszélünk, hanem emberekről beszélünk, és meg kell néznünk, hogy milyen profiaik vannak, hogy milyen rászorultsági kategóriából származnak. 2014-ben folytatódik az ezzel kapcsolatos munka. A fő kérdés az, hogy el kell lépnünk az mindenkire egy megoldást ráhúzunk megoldástól, vagy hogy copy-paste-tel egy országban kialakított megoldást más országban is alkalmazzunk személyre szabottan, országra szabottan kell meghatározni a megoldásokat. Ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy minden egyes tevékenységüknek legyen szociális dimenziója is. Nem szabad csak gazdasági dimenzióból megközelíteni a kérdést, a szociálisra is oda kell figyelni. Közben ö, nem azt akarom ezzel mondani, hogy gazdasági alapokból mindent el lehet érni, éppen ellenkezőleg. Azt szeretném, hogyha a közös gondolkozásunk a partnerországokkal folytatódna azzal kapcsolatban, hogy milyen gazdasági, szociális, területi fejlesztési modellt akarunk támogatni, azért, hogy biztosítsuk azt, hogy valóban munkahelyeket teremtünk, hiszen jelenleg sajnos Hát bizonyos országokban van gazdasági növekedés, Törökországra utalt, jó, beszéljünk Törökországról, de munkahelyeket nem teremtenek igazán. Ezért tehát az összes érintett szereplőt le kell ültetni a tárgyalóasztalhoz az országokban, azért, hogy garantálják, hogy létrehozzák a munkahelyeket, hogy méltányos munkahelyeket hoznak létre, és megfelelő képzést is garantálnak, hiszen a, és azt is, hogy a képzés után munkahelyet kínálnak fel, különben a képzésnek nincsen értelme. Remélem, hogy így sikerült Szerkesz úr kérdésére választ adnom. Elizabeth Schröter. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt azt hallanom, hogy nem csak az oktatás és a szakképzés formális, hanem informális aspektusaira is kitér. Ezzel kapcsolatban ezekben rendkívül nagy szürke tér van, és az elemzéssel kapcsolatban is. És mindez igaz az ügynökségekre is, amikor a választókörzetek kérdéseire térünk rá, akkor mindenki ártatlan szemekkel néz rám, és kérdez, hogy ezt hogy lehet ellenőrizni. Nos, az önök ügynökségének nagyon fontos munkája van ezen a területen, hiszen az önök ügynöksége foglalkozik ezzel azért, hogy iránymutatást lehessen adni a tagállamoknak. Persze a Európai Szociális Alap keretein belül hozunk döntéseket, és kézzelfogható eredményekre van szükség. Nehéz konkrétan megmondani, hogy az egyes helyszíneken milyen tendenciák vannak. És ami az embereket illeti, hogyha megnézzük a helyzetet, azt látjuk, hogy nők generációi az informális tanuláson és tevékenységeik éveken keresztül, és az élethelyzetükből adódóan, ami nem tekinthető formális oktatásnak, mégiscsak rendkívül nagy tudásanyagot sikerült elsajátítaniuk, de ezt senki nem ismeri el sehol. Különösen a munkaerőpiac nem ismeri el. És azt gondolom, hogy rendkívül fontos feladat, hogy konkrét iránymutatásokat dolgozzunk ki, és javaslatokat tudjunk beterjeszteni, azért, hogy ezen informális tapasztalat és tudás is elismerést nyerhessen. Szeretném a konkrét projekteket megismerni ezzel kapcsolatban önöknél. Thank you very much for your question. Köszönöm szépen a kérdést. Igen, nagyon fontos a partnerországok esetében az, amit jelzett, és amiről már korábban is beszéltünk tehát miért is olyan fontos ez a partnerországok számára? Néhány tagállamban történő folyamatokhoz képest pluszban a partnerországokban vannak olyan esetek, amikor jelentős az informális ágazat képzés szempontjából, de gazdaság szempontjából is, és akik ebben a szektorban vannak, semmilyen karrier lehetőségük nincs, hiszen nem ismerik el az eredményeiket. Ezért az összes munkánkhoz képes pluszban, amit képzés területén teszünk, azonnal próbálunk más európai eszközöket is felhasználni. Például az informális kontextusban végzett tanulmányok elismerése, a tanulás nem csak formális, ahogy ön is mondta, hanem munkaidőben vagy szabadidőben is történhet jó iránymutatások léteznek, és jó tapasztalatok Európában, és ezeket kihasználjuk. Megnézzük azokat a tagállamokat, amelyek már a partnerországokkal együttműködnek, és megpróbáljuk megérteni, hogy ez hogy működik. A legnagyobb félelmünk jelenleg a partnerországokban, hogy semmiféle minőségbiztosítási rendszer nincs a képes, képességek tanúsítása területén. Ezért azon a területen is kell, hogy munkát végezzünk, ami a minőség partnerországban történő bevezetését és kezelését célozza meg, hiszen korrupciós problémákon túl azok az emberek, akiknek valós képességeik vannak, és de ezekhez informális úton jutottak, szám, ők nem tudják elérni azokat a diplomákat, azokat a tanúsításokat, amit a formális képzésben résztvevők. Ezért kettős erőfeszítést kell, hogy tegyünk. Egyrészt biztosítanunk kell, hogy ne büntessük azokat, akiknek joga van a képességük elismerésére, csak azért, mert az országban nincs minőségbiztosítási rendszer. De másrészt azt is próbáljuk biztosítani, hogy ne a múltba, múltbeli hagyományok szerint és gyakorlatok szerint adják ki ezeket az igazolásokat. És fontos, hogy a polgárokat ne érje hátrányosan az, hogy a múltbeli rendszert megváltoztatjuk. Például az arab országok tapasztalatát hoznám föl a millenniumi fejlesztési célok szerint az országok mindent megtehetnek azért, hogy biztosítani lehessen ezekben az országokban az alapképzéshez való hozzáféréshez, és ezt követően majd az alapképzést követő képzéshez is. Mennyiségi szempontból minden megtörtént, mindannyian örülünk ennek, de sajnálatos módon az eredmények minősége annyira alacsony szintű, és emiatt a szakképzés területén sem tudnak előrelépni az emberek, hiszen alapismereti hiányaik vannak, az alapképzésük nem volt megfelelő. Ezért kívánjuk azt elérni, hogy ne adjanak ki olyan diplomákat, olyan tanúsítványokat, amelyek nem fednek tényleges képességet. Ezért próbáljuk ezt a rendszert változtatni, de nem akarom lebecsülni, lebecsülni azt, amit ön mondott. Igen, dolgozunk azon, hogy azok, akiknek nincs hozzáférése a képzéshez, például a nők, fiatal lányok, a kelet-európai területen is vannak olyan országok, ahol nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek is kihívást jelentenek, és sok képzésre van szükségük, Na, nincs ugyanakkor lehetőségük arra, hiába van meg a képességük vagy a képzettségük bizonyos embereknek ezekben az országokban, ezt nem tudják bizonyítani. Ezért mobilitási partnerséget is aláírnak az EU-val ezek az országok, hiszen itt ráadásul a migráció, a bevándorlás is problémás, ezért nagyon fontos, hogy tovább tudjuk folytatni ezt a munkát. Biztosíthatom önt arról, hogy napi szinten foglalkozunk az ETF-ben az ön által említett kérdéssel. Köszönöm szépen! Szeretne még valaki hozzászólni? Nem. Akkor kedves Madeleine Szerben asszony, tisztelt jelölt asszony, szeretnék köszönetet mondani önnek Kétségtelen, hogy a javaslat mögött az alapítvány vezetőjének a javaslata mögött megalapozott motiváció áll, és most meg tudunk biztosítani, bizonyosodni az ön elkötelezettségéről látjuk, hogy a képességei és a parlamenthez való hozzáállása milyen. El kell, hogy mondjam, hogy most általában a parlamentről beszélek, az ügynökségek szerepe Most nem azt mondom, hogy gyakran, de azért néhány alkalommal az ügynökségek tevékenységet kértségbe vonjuk, főleg költségvetési szempontból mindenképpen bizonyította azt, hogy mit tud hozni egy ügynökség, még olyan időszakban is, amikor az események mondjuk az úgynevezett szomszédsági országokban megerősítik, hogy fontos szerepe lehet ennek az ügynökségnek. Ugye önök megörökölték azt, amit François Mitterrand kívánt, azzal a meggyőződéssel, hogy Európa milyen irányba kell, hogy fejlődjön, és hogyan kell valós együttműködést kialakítania, akár diplomácia eszközökön keresztül is, úgy gondolom, ön is utalt erre, hogy ez az aktualitás ma még inkább érvényes talán olyan időszakban, amikor látjuk, hogy a klasszikus, mondjuk így, diplomácia. Persze Európában nem beszélhetünk klasszikus diplomáciáról, minden esetre a klasszikus diplomáciai módszerek akadályba ütköznek, kemény akadályokba. Amit az ügynökségük tehet, az csak támogathatja ezt a tudatosságot, ezt a kollektív európai érdek felismerését, a szomszédos területekkel kapcsolatban. Természetesen az ügynökség illetékességében tartozó területeken szeretnék köszönetet mondani, és természetesen majd megadom a lehetőséget, hogy összefoglalja az eszmecserét, és utána az eljárásról is majd beszélünk. Köszönöm szépen, mit is mondhatnék többet. Köszönöm, nem feltétlenül a mai napot, hanem az öt intenzív évet. Azt szoktuk mondani az alapítványnál, hogy azt tesszük, amit szeretünk, bízunk a mandátumunkban, és hiszünk az ügynökségek hasznában, és gondolom nem csak önök, hanem mások is szükséges ügynökségként tekintenek a mi ügynökségünkre. 20. évfordulóját fogjuk ünnepelni ebben az évben az ügynökségnek, és ahogy az elnök asszony mondta, 89-ben, a 90-es években született a döntés, hogy létrejön ez az ügynökség, mégpedig azért, mert Európa földrajzi képe megváltozott. Még ott volt a berlini fal, emlékeztetve arra, hogy még mindig van fal az országok között, de ha globális Európát és világot akarunk, akkor többet el kell gondolkodni azon, hogy hogyan kell együtt dolgozni. De 2014 sajnos arra is emlékeztet bennünket, hogy Szarajevóban kirobbant az első világháború az ETF egyik területén, és most 2014-ben amikor erre emlékszünk, akkor néhány más ETF ország nem eléggé stabil. Erős békére van szükség ahhoz, hogy együtt tudjunk előrelépni. Értékelem a projektet, és bízom bennem már csak azért is, mert önök is szeretnék azt, hogyha a szomszédos országokkal tovább haladnánk előre, és az LTF e ezért dolgozik, vagy velem, vagy valaki mással, mint igazgatóval, és az LTF e folytatni fogja a munkáját. Elnök, köszönöm szépen, ezt tudjuk, és ami pedig az eljárás további részét illeti, írni fogok a, az önök igazgató tanácsának, és megadjuk a javaslatot, amire szükség van, a levelet pedig körbeadjuk a koordinátorok között, hogyha szükséges valamilyen javítást még végezni. Abban reménykedünk, hogy továbbra is gyümölcsöző együttműködést folytathatunk, és egy nagyon szép új mandátum van reménykedünk kollégáimmal együtt, hogyha még eh, itt tartózkodik fél órát, akkor önt is meghívjuk a kocintásunkra, hiszen ez az utolsó ülésünk, az M-bizottság utolsó ülése e mandátum során. Ezzel befejeztük a napirendi pontok megtárgyalását, de van még egy utolsó pontok, az Európai Bizottság elővezet egy javaslatot. A bizottság január 17-én terjesztette elő a tanács és a parlament rendelete a foglalkoztatási szolgáltatók európai hálózatára nézve a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja érdekében. Ez egy intézkedési csomag része, EURES projektről van szó, a munkavállalók szabad mozgásáról van itt szó, itt utalok az előző erre vonatkozó szövegre is, a görög elnökséggel tárgyalunk erről, de ez kapcsolódik a költségvetési eljáráshoz is, főként az IZI jelentés kapcsán. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy előadót nem jelölnek ki ehhez a szöveghez, mert semmiképpen sem tudtuk volna az eljárást lefolytatni, és mivel a bizottság meglehetősen későn terjesztette elő javaslatát, hiszen ezt a javaslatot már egy ideje vártuk, és például a költségvetési vita a javaslattal össze kellett, hogy hangolódjon, de végül is ezt szűzen adjuk át, ezt a témát az utódainknak, és közben úgy gondoltuk, hogy nem lenne jó, hogyha nem adnánk alkalmat az Európai Bizottságnak arra, hogy tájékoztasson bennünket a javaslatról, a javaslat tartalmáról, és arról, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések, amelyekkel foglalkozik, és milyen eredményekre fog ez vezetni. A bizottság foglalkoztatási szolgálatának képviselője kapja meg a szót ahhoz, hogy most előterjeszte számunkra a rendelet tervezetet. Présentation de la proposition de la Commission sur euh, EURES. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy az EURES-szel kapcsolatosan tájékoztatást adhatok. El kell mondjam, hogy melyek ennek a javaslatnak a főbb jellemzői. Az összefüggések. A szerződés 34-es cikkére alapul ez a javaslat. A cél az, hogy a, a 46-os cikk a 45-ös cikkel is összefügg, amely a munkavállalók szabad mozgását irányozza elő, lehetővé téve az európai ágalom számára az, hogy másik tagállamba telepedjenek le, függetlenül attól, hogy milyen állampolgárok, és ne érje őket diszkrimináció emiatt. A 2000 11-es 492-es rendeletre is szeretnék utalni, amely az effektív jogokról szól. Az EURES néhány ideje már létezik, lehetővé téve, hogy egy tagállam munkavállalói információt szereznek más tagállamok beli munkavállalási lehetőségekről, és hogy hozzáférhetés legyen az életrajzokhoz is azon munkavállalók életrajzához, akik másik tagállamba szeretnének munkát vállalni. A tagállamok foglalkoztatási közszolgáltatásaival veszik fel a kapcsolatot, azért, hogy ne legyenek nyelvi akadályok, és az Eures portált minden hónapban két-három millióan látogatják meg, és 30 ezer munkavállaló regisztrált a portálon, azért, hogy a lehetőségekről tájékozzon. 900 tanácsadója van az EURES-nek, kapcsolatokat létesítenek, körülbelül 150 ezer kapcsolatot minden hónapban, és 50 ezer főt tudnak alkalmazni, vagyis 50 ezer fő alkalmazásához járulnak hozzá évente. Ami a hálózatot illeti, kiderült, hogy a, az EU belül a mobilitási potenciált nem használják ki. Ezek egyéni döntés tárgyai, hát egy-egy személynek kell eldöntenie, hogy más tagállamba kíván-e dolgozni, vagy nem, de figyelembe véve, hogy milyen nagy gazdasági különbségek vannak az országok között, és 5 és 25 százalék között mozog a munkanélküliek száma országtól függően, és éppen ezért ezt a lehetőséget ki akarják használni a munkavállalók. Amikor megkérdezik az európai állampolgárokat arra, hogy mi a véleményük a mobilitásról, 20% százalék azt mondja, hogy érdekes, érdekelt a határon túli mobilitásban, közöttük 1,2%-a az állampolgároknak azt mondja, hogy szilárd elhatározásom, hogy az unión belül valahova átköltözöm még az év folyán, folyamán. És ezeknek a szándékoknak 0,2%-a valósul meg. 20% érdekelt, és 0,2% az, aki valóban el is költözik az év során. A felméréseim mutatták, hogy a munkáltatók 40%-a vallotta, hogy gondjai vannak a minősítésekkel, képzésekkel, és tudjuk, hogy a következő években 18 millióan fognak dolgozni. 18 millióval kevesebben fognak dolgozni, figyelembe véve a lakosság előregedését, előregedését, és éppen ezért komoly a helyzet. Ennek alapján javítani kell az EURES-t azért, hogy fejlődni tudjon és támogassa az igazi európai munkaerőpiacot. A bizottság javaslata azt szolgálja, hogy ez valóban megerősödjön, az jogi alapokkal együtt, az EURES hálózat jogi alapjaival együtt most a, 492 per 2011-es rendeleten alapszik ez a, az eljárás. Ami pedig a javaslat tartalmát illeti, hat aspektust emelnék ki A javaslat első eleme az EURES szerepének megerősítése. Cél, hogy jobban illeszkedjen az EURES a munkaerőpiac működéséhez, és a technológiai fejlődést is figyelembe vegye, ami a kommunikációt illeti, és a kapcsolattartást, azután a munkavállalási formát, és, és a 14 17-ig tartó cikkek pedig figyelembe veszik az új technológiákat, funkcionálisabb és interaktívabb kell, hogy legyen az információcsere és a párbeszéd lebonyolításának formája. A reform fő célja az, hogy az EURES elősegítse a munka a kapcsolatos párbeszéd és véleménycsere, vagy információcsere lebonyolítását. Sajnos az összes posztot, üres posztot nem küldik meg az EURES-nek, és éppen a tagállamok, és éppen ezért korlátozott azon munkahely lehetőségeknek a száma, amelyeket meg lehetne hirdetni a tagállamoknak. Administratív restrikciók okozzák mindezt, és ezeket mindenképpen fel kell oldani. A javaslat 14-es cikke szól erről. A másik elem az, hogyha több ajánlatot lehet európai szinten meghirdetni, akkor erősíteni tudjuk azt is, hogy egymással találkozzanak azok, akik munkahelyet keresnek, és akik munkahelyet ajánlanak. Ehhez besorolási munkáról, munkára van szükség, és a javaslat 16-os cikke foglalkozik vele, vagyis automatikusan össze kell hozni egyrészt a rendelkezésre álló munkahely lehetőségeket az életrajzokkal. És ez a tipológia az ESZKON alapszik, lehetővé teszi, hogy jobb leírást adjanak a munkahelyről, a kompetenciákról, azért, hogy megértsék azt is, hogy milyen képzésre van szükség egy-egy munkahelyhez, és egy-egy életrajzban a leírt minősítés vagy képzettség, képesítés mit is takar. Ez jobb információs forrás lesz. Negyedik aspektus, a 18-astól 24-esig tartó cikkek írják ezt le a rendelet javaslatban. Ezek arról szólnak, hogy mi is a szolgáltatás, mind a munkát kereső, mind a munkát kínáló számára. Ez eddig nem létezett. Itt a mobilitást támogatni, kísérni, segíteni akarják, vagyis információt kell adni annak, aki munkát keres, és plusz szolgáltatásokat kell nyújtani e szempontból a munkáltatónak is. Van egy másik aspektus, a partnerség és az EURES hálózat kitágítása, kiterjesztése ne csak foglalkoztatási szolgáltatást nyújtson. A rendelet leírja a minőségi kritériumokat, és így a magán ügynökségeket is be lehetne vonni, vagy más partnereket nemzeti szinten ebbe a munkába. A foglalkoztatási szolgáltató társok most 30%-át ismertetik Európában a rendelkezésre álló üres munkahelyeknek. A 3-astól 13-asig tartó cikkek beszélnek a partnerségről, és arról, hogy kiket lehetne még belevonni ebbe a hálózatba. Utolsó pont, erre felhívnám a figyelmüket, az új rendelet világos szabályokat vezet be, lehetővé téve a bizottság számára az, hogy gyakorolja a végrehajtási jogkörét. Például technikai kérdésekről van szó, hogy milyen formában kell ezeket az információkat körözni a foglalkoztatási közszolgáltatások között, valamint a 33-as cikk pedig arról beszél, hogy az EURES-en belül milyen információkat szükséges még körbeadni. Összefoglalva ez az állampolgárokat és a vállalkozásokat, vállalatokat egyaránt szolgálja, és a 2011-es rendelet, valamint annak 38-as cikkére utalnék, a parlament nem osztotta a bizottság értelmezését, és a 2011-es határozat, valamint az EURES kárta megreformálására is módot ad. A különböző forrásokat ez a tervezet szintetizálja, és egy új, egységes, konszolidált alapot javasol, és nagyon sok javítást tartalmaz. Köszönöm a gondolataimban olvasott, hiszen 33 vagy 36, 37 cikk van a rendeltervezetben, és aki majd erről fog tárgyalni, hát annak nagy bátorsága kell, hogy legyen, hiszen a szöveg nagyon hosszú, és ez önmagában már nehézséget fog jelenteni a megállapodás tekintetében. Danuta Jazlügyevska. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, muszę Panu powiedzieć, że tak... Köszönöm, elnök asszony el kell, hogy mondjam, hogy amikor az eurest vizsgálom és ezzel foglalkozom, néha az a benyomásom, hogy a működésének az alapja a nyelvi kompetencia, ugye passzívan vagy aktívan ismerünk nyelveket, sokszor ugye passzív a tudás, nem használjuk a nyelvet, de felismerjük, vagy aktív a nyelvtudás, és használjuk is, itt úgy tűnik, hogy a nyelv passzív használatáról van szó. Azt mondja, hogy ajánlásokat kap a tagállamok részéről, több tájékoztatást kellene adni és kapni a megüresedésekről. Véleményem szerint ahhoz, hogy a munkaerőpiaci igények és a munkavállalók igényei találkozhassanak, ahhoz azért valami többre lenne szükség és attól tartok, hogy ezt a szakadékot az önök javaslata nem fedi le, hiszen nem felel meg annak, hogy a munkavállalók megértsék az ajánlást, a javaslatot, hogy az előnyeit élvezni tudják, viszont a munkaadóknak sem adja meg azt az információt, hogy ilyen vagy olyan munkavállalóra lesz szükségük a jövőben. A kérdésem az, hogy látja, látnak-e olyan lehetőséget, hogy partnerséget alakítsanak ki az EURES rendszert használó vállalkozásokkal, valamilyen rendszeres tájékoztatás terveznek-e a megüresedő helyekről, vagy az új munkahelyekről, ugyanan alakuló munkahelyekről, ami például egy bizonyos vállalkozás funkciójához szükséges. Van-e tanácsadójuk? Kapnak-e tanácsot a dolgozók? Azt mondta, hogy a mobilitásban 20% érdekelt, de csak 1,2% de csak 1, nem, 0,2% az, amely valóban másik országba elmegy. Az Európai Unióban miért akarnak ezek az emberek átmenni másik országba, de, és aztán valójában a gyakorlatban meg miért nem mennek át? Úgy gondolom jó, hogyha begyűjtjük az összes kérdést, és akkor együtt tud válaszokat adni Jutta Steinbück, aztán Elizabeth Schröter. Először is szeretnék köszönetet mondani a tájékoztatásért és a javaslatokért nagyon sok alapanyagot biztosította a vitához, és biztos, hogy folytatódni fog ez a vita a következő választási időszakban, mandátum alatt. A dolgozók mobilitásával önállóan nem oldjuk meg a munkanélküliség problémáját Európában. Javítani kívánják a dolgozók mobilitását azért, hogy a munkanélküliség ellen tudjunk harcolni. Ez rendben van, de ez csak egy dolog a munkanélküliségi problémák megoldásának csak az egyik aspektusa. Szeretném megkérdezni. Úgy gondolom, hogy az EURES rendszer, ugye ahogy mondta, 2000 éves, 2000 cselekmény történik, gyakorlatilag 2000 munkahelyről van szó, de hát ez egy nagyon alacsony szám. Hogy tudnák ezt esetleg emelni? Véleményem szerint nem veszik figyelembe, hogy mi a mobilitás, a határon átnyúló mobilitásnak a legnagyobb akadálya. Például nem hallottam, hogy említették volna, hogy Európában hány olyan ember van, aki egy bizonyos államban dolgozik, de egy másikban él. A mobilitásban szerepelnie kell természetesen a nyelvi kompetenciának is, de vannak természetesen ehhez kapcsolódó szociális kérdések is. Sokszor kétoldalú megállapodások alapján működnek ezek a dolgok a tagállamok között. Pontosan ezek azok a témák, amik fontosak, és amik a legnagyobb akadályát jelentik a mobilitásnak, a határon átnyúló munkavállalásnak Európában. Úgy gondolom, hogy a helyzet egyszerűen csak romlani fog. Fontos, hogy támogatni tudjuk az embereket, a személyeket, hogy megismerjük, hogy milyen problémákkal ütköznek szembe, és így tudjuk őket hatékonyan támogatni. Így tudjuk majd a mobilitást is javítani. De a mobilitás nem lehet a visszaélésnek a, az eszköze, a, mondjuk úgy a jogalkotási eszközök nem megfelelő ismeretének, vagy pedig a jogalkotási eszközökben tartalmazott szabályok kiátszásának az eszköze. Szeretném megkérdezni, hogy a munkahelyi rossz körülmények elleni harcot hogyan képzelik el, például határmenti területeken, hogyan működik ez, hogyan működnek a hálózatok, határon átnyúló dolgozók, a tájékoztató hálózatok. A szociális integráció ezen a területen úgy gondolom, hogy nagyon nehéz, és az EURES lehetne olyan eszköz, amely fokozná a fiatalok számára a garanciák biztosítását. Továbbá fontos a munkahelyi körülmények minőségének a javítása is ezeken a területeken nagyon fontos figyelembe vennünk, hiszen itt az EURES fontos eszköz lehet, minőséget kell garantálni ezeknél a munkáknál, a munkakörülményeket, Úgyhogy nem az a cél, hogy egyik országból átmenjen egy másikba a dolgozó, és aztán ott ugyanolyan rossz körülmények között kelljen, hogy dolgozzon. A fiatalok számára is fontos, hogy garantáljuk a minőségi munkát Európában. a bizottsággal, a szociális partnerekkel való kapcsolattartást is be kívánja venni ebbe a témába, ahogy egyébként az általános rendeletben is ez szerepel, és az Európai Szociális Alap szabályzatában is szerepel. Ezt hogy képzelik el önök? A következő kérdésem a határon átnyúló szövetségek és társulások a hálózatba, az EURES hálózatba bekerülnek-e, és a felelősség megosztást hogy látják, továbbá a koordinációt, vagy az adminisztratív munkák megosztását hogy látják ezeken a területeken. Köszönöm szépen, még ketten kértek szót, utána megkapja a lehetőséget a válaszadásra Elizabeth Schröter, és aztán Bauer Edith. sich gleich an die der Vorrednerin an, weil ich wirklich vermisse néhány szót arról, hogy mit mondott az előttem szóló. Ami nekem hiányzik, az a határon túli partnerség, hiszen az a legjobb eszköz ahhoz, hogy ellássuk a posztokat, és a fő elemet képviselik, és szerintem ez új szerepet játszik a rendeletben, mert ott van az központi európai elem, ez már létezik, de valahogy nem vettük figyelembe, és nem adtuk meg számára azt a helyet, amelyet érdemel. Párizs és Berlin között kisebb a mobilitás, mint, mint például Dublin és keletebbi országok között. Ami pedig a határ közvetlenül a határmenti mobilitást illeti, mondjuk a német-francia határ fontosabb. Nézzük meg a számokat és a nagy különbségeket az egyes helyek között. Úgyhogy a helyzet nem megfelelően tükröződik a rendeletben, nem tükrözi az európai realitásokat, sem pedig a potenciált azok, akik google dolgoznak, és Gublinba mennek dolgozni, ugyanez a helyzet Frankfurtban, este visszamehetnek a családjukhoz, pedig áttépik a határt. Meg kell ezt nézni, menjen el Frankfurtba, nézze meg, mi a helyzet a pályaudvaron, amikor a regionális vonatok indulnak. Nagyon sok ember beszél ott két nyelvet Berlin és Párizs, Berlin és Varsó között majd össze lehet kötni ezeket a városokat számítógép szempontjából. Ez nem így van. Ott van Románia, Magyarország, vagy Románia, Szlovákia. Itt más a helyzet, mert kisebbek a nyelvi nehézségek. Ez a realitás, és ilyen típusú tevékenységet kell előirányozni, és ehhez van szükség igazából az EURES-re. Ami a többi illeti, ez másodlagos. Önök megfordítják a logikát. Önök fontossá tették a másodlagos dolgokat, és az elsődleges dolgokat másodlagossá. És az emberek nem fogják önöket követni. Van ott egy központi elem, megismétlem, ami elhangzott központi elem itt a közvetítésben az, hogy a csalásra összpontosítanak határon átnyúló kérdésekben, amikor a munkavállalók jogait nem biztosítják. Azok, akik kívánják ezt az európai mobilitást, megfosztják őket jogaiktól sokszor, becsapják őket. Vannak ilyen eh, helyzetek, ott van a kiküldött munkavállalókra vonatkozó rendelkezés, vagy a gyakornokokra, de föltesszük a kérdést, hogy a minősége mi a helyzet. klasszikus kérdéseket találunk itt meg, amelyeket fölteszünk, mégpedig a 2000 11-es rendelet szerint 492-es az alkalmazottak, a személyzet majd meg tud válaszolni a kérdésekre, pedig föl fogják tenni ezeket a kérdéseket. Hát ez a plusz, amit az EURES nyújthat, nem az, hogy egy posztot betölteni, amit az interneten meghirdetnek. Ehhez nem is kell EURES hogyha meg akarjuk nézni, hogy melyik vállalatnak milyen igényei vannak mondjuk Lengyelországban vagy Franciaországban. Nem, az EURES-nek az a dolga, hogy biztosítsa azt, hogy a jogokkal élhessenek a munkavállalók. Köszönöm, itt utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen mivel más irányelvekkel kapcsolatban együttműködtünk, kicsit meg vagyok lepődve, hogyha a 20-as cikkre, 22-es, 23-as cikkekre gondolok, még a hetesre is, meg vagyok lepődve, mert az az érzésem, hogy itt átfedések vannak. Átfedések vannak a rendelet és az irányelv között. Egyszerű, tehát a kérdésem. Önök feltételezik, hogy ezen szolgáltatások majd utána összevonásra kerülnek, hiszen a munkára vonatkozó támogató szolgáltatás az biztos, hogy a külföldi munkakörülményekre és jogokra vonatkozik, ez szinte ugyanaz, mint amit egy korábbi irányelvben leírtunk a munkaerő szabad áramlásával kapcsolatban. Ha észben tartjuk azt, hogy milyen nemzeti kapcsolattartó pontok és együttműködési eszközök léteznek, az ötös pont, nagy de értékelem, hogy ezzel kapcsolatban nemzeti koordinációs irodákat szeretnének létrehozni, de tényleg az az érzésem, hogy ezt a két dolgot össze lehetne vonni. Persze tisztában vagyok azzal, hogy ezen nemzeti koordináció, koordinációs irodáknak más feladataik is vannak, nem csak az, ami az irányelvben, a személyek szabad áramlására vonatkozó irányelvben le van írva. De ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy egyértelmű átfedések vannak, mi az önök elképzelése? A jövőben ez hogyan működhetne? Alors, euh... Elnök. A bizottságnak megadom a szót ismét azért, hogy a sok kérdésre válaszolhasson, de azt már most láthatjuk, hogy a vita elindult, mégpedig tartalmi vitáról is szó van itt. Én szeretnék kicsit formálisabb kérdést feltenni önnek. A bizottság megkezdte a munkát az Euresszel kapcsolatban olyan kiinduló ponttal, amit mi megkérdőjeleztünk, ezzel kapcsolatban a bíróság elé vittük az ügyet. A bizottság, amikor ezt a javaslatot előterjesztette, az volt a célja, hogy a parlament vonja vissza a javaslatát, nem vette figyelembe a parlament jogait. Nos, ami a munkamegosztást és a felépítést illeti, hogyan látják önök ezt? fontos lenne, hogy stabil alapokról induljunk azért, hogy a rendelettel kapcsolatos tárgyalások megfelelő körülmények között folytatódhassanak. A bíróság persze vagy megerősíti, vagy tisztázza a parlament kérdését ezzel kapcsolatban, de ez egy párhuzamos jogi kérdés ami párhuzamosan fut a nagyon fontos tartalmi kérdéshez képest, amiről a kollégáim beszéltek. Hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen véleménye van, vagy rálátása a kérdésre, szükséges és hasznos lenne, hogyha ezt mi is megismerhetnénk. Mi és az utódaink. Meg is adom a szót tehát. Köszönöm, elnök asszony. Ami az első kérdést illeti, arra vonatkozóan, hogy nem szabad, hogy az Eurest túlságosan passzív legyen, vagy csak reaktív legyen, fontos lenne, hogy proaktívabban lépjen fel. Szeretném kiemelni, hogy több elem van a javaslatban, amelynek célja, hogy megerősítse ezt a proaktív szerepet, különösen olyan területekről beszélek, amely az információnyújtást illeti, ahol különböző szolgálatokat vezetünk be, egyrészt a munkanélküliek, másrészt a munkaadók felé, és ezen a területen sokkal részletesebben tudunk támogatást nyújtani a mobilitással kapcsolatos, a munkanélküliek mobilitással kapcsolatos lépéseinél. Ami pedig a partnerségi kérdést illeti, a kérdésekben ez felmerült, a munkaadókkal, akik közvetlenül is nyilvántartásba vehetik magukat az EURES-nél. Ezen kívül pedig fontos, hogy közelítsük az álláskínálatot a munkakeresőkkel. Nemzeti szinten is vannak ilyen fellépések, tehát mindenképpen a megközelítésünk az, hogy a proaktivitást megerősítsük az EURES-nél. A javaslatban ennek az első lépéseit találhatják ami az akadályokat illeti. Valóban számos akadályba ütközünk jelenleg a határon átnyúló mobilitás területén. A legfontosabb természetesen a nyelvi akadály, amikor megnézzük az Euróbarométer eredményeket, abból ez kiderül. De utána második helyen szerepel annak az akadálya, hogy találunk-e, avagy sem munkát. Hiszen tudjuk, hogy ez elsődleges indoka annak, hogy az EU-n belül keresünk munkát, az az, hogy ott munkát, a másik tagállamban munkát találjunk. Ez az elsődleges motiváció a mobilitáshoz. Ez továbbra is nagyon fontos az európai helyzetben, hiszen másrészt persze nagyon sok ösztönzés is van a mobilitásra, egyrészt nagyon komoly különbségek vannak a munkanélküliség szintjében, és vannak be nem töltött munkahelyek a másik oldalon. A kérdés tehát az, hogy az információ hiány akadályát egy másik tagállamban hogyan lehet leküzdeni. Az EURES olyan eszköz, amely célja, hogy határon átnyúló szinten megosszon olyan információkat, amelyek egyelőre csak nemzeti szinten állnak rendelkezésre. Az álláskiírásokat európai szinten, bizonyos szinten már próbálják megoldani. Hallhattuk, hogy az állásokat 30%-ban európai szinten is kiírják. Ami a mobil munkavállalók munkavállalói jogait illeti, a 492-es rendelet védi őket, és egyetemen kimondja, hogy az a tény, hogy egy munkavállaló migránsként dolgozik az alapszerződés értelmében, ugyanolyan bánásmódban kell, hogy részesüljön. Jelenleg elfogadás alatt van egy jogi aktus, amelyel megerősíthetjük a kontrollt ezen jogok betartatásával kapcsolatban azáltal, hogy a migráns munkavállalóknak információt állítunk rendelkezésükre. Tehát egyrészt ellentmondás van a között, hogy van egy olyan mechanizmus, amelynek célja, hogyha megfelelően működik a munkaerőpiac, akkor hozzáférést adjunk a um, foglalkoztatási információkhoz európai szinten is, Másrészt pedig vannak Európai Uniós rendelkezések, amelyeket nemzeti szinten hajtanak végre, melynek célja, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek a migráns munkavállalók. Ami azt az aggodalmat illeti, hogy milyen minőségű munkahelyekről lehet az EURESZ-en információt találni, nos, itt a nemzeti végrehajtású rendelkezések alkalmazandóak, tehát a minőségi ellenőrzés nemzeti szinten végzik, és részint éppen ezért csak korlátozott tan mobil munkahelyekről beszélünk, de az biztos, hogy a minőség ellenőrzést nemzeti szinten végzik, és úgy gondoljuk, hogy ezek már most is rendkívül szigorúak. Ami a szociális partnereket illeti, és az ő szerepüket illeti, felmerült ez a kérdés, valóban fontos a szerepük, bevesszük őket az EURES kormányzásába, vezetésébe, és rendkívül aktívan részt vesznek ebben, a kezdeményezések terjesztésében a határon átnyúló régiók tekintetében rendkívül aktív szerepük van. Nagyon sok ilyen határon átnyúló szinten dolgozó munkavállaló van Európában, több mint egy millió. Határmenti munkavállaló, több mint egy millió van Európában, és ami a költségvetési eszközt illeti, tavaly tárgyaltak erről, ez lehetővé teszi azon kezdeményezéseket, amelyek kiegészítik specifikus módon az EURES szolgáltatásait. Tehát a felépítés az, hogy van egy olyan szolgáltatás, amely egy hálózatra, egy partnerhálózatra alapul, állami magánpartnerhálózatra. Ez különböző információkat nyújt, minőség ellenőrzési elemekkel, és specifikusabb kezdeményezések is vannak, amelyek megerősíthetik, az együttműködést bizonyos régiókban konkrétabb szolgáltatásokkal, és ezzel kapcsolatban nemzeti partnerségek alakulhatnak ki a foglalkoztatás terén. Tehát ez egyfajta nyitási mechanizmus, amelyel a határmenti partnerségeket ki lehet alakítani, és így a globális mechanizmus részét képezik ezek. Ami annak a problémáját illeti, hogy a rendelettervezet és a jogok gyakorlására vonatkozó irányelvet illeti. A jogok betartásával foglalkozó irányelv alapvetően a 492-es rendelet végrehajtására vonatkozik, miszerint diszkriminációmentességet kell biztosítani a, nemzet, a állampolgárságtól függetlenül. Az EU ez egy olyan eszköz, amelyel tájékozódhatunk arról, hogy milyen munka lehetőségek vannak, munkakörülmények, az adott munka a helyek kapcsolatban a mobilitás keretein belül milyen lehetőségek vannak. Tehát az egymást kiegészíti ez a kettő. Ettől függetlenül egy tagállamnak mindig lehetősége van arra, hogy fontosabb szerepet adjon azon felé szerkezeteknek, amelyek az irányelv alapján jöttek létre, vagy az irányelv olyan funkcióit hozzon létre, amelyet az EURES-en belül biztosítanak. Tehát így egymást kiegészíti ez a két eszköz, és ez nemzeti szinten mindenképpen lehetőség. De ami a célkitűzéseket illeti, azok is egymást kiegészítik. Ami az utolsó kérdést illeti, a 492-es 38-as cikke, ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a rendelet tervezet egyrészt a kettes fejezet helyébe lép, a 492-esből, valamint a rendelet 38-as cikkének a helyébe lép, a 33-as cikkében bevezett rendelkezéseket, melyek a végrehajtási kompetenciákra és felhatalmazáson alapuló kompetenciákra vonatkozik a bizottságnál. Azt gondolom, hogy így válaszolunk a parlament aggájaira a 2012-es ítélettel döntéssel kapcsolatban. Merci beaucoup. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét is lezárjuk. Látjuk, milyen sok nehézség merül föl, és beleértve az is, azokat a nehézségeket is, amiket akkor vizsgáltunk, amit egyébként Bajer asszony is említett, Jóta, Jóta is említett, utalnék arra az ajánlásra is, amiről beszéltünk egyébként a foglalkoztatási közszolgáltatások témájában. A jogalkotási eszközöket jobb lenne csomagba foglalni, és azt is látjuk, hogy vannak persze sürgős feladatok, és akkor valamit gyorsan lépünk, de az eredmény az, hogy a javaslat, a rendelt javaslattal együtt itt áll előttünk. A felépítés, a költségvetési vita tekintetében, illetve az operatív intézkedések tekintetében ugye látjuk, hogy vannak hiányosságok és interferenciák. Úgy gondolom, hogy a szöveg egyrészt sürgős, a célok miatt, meg az elvárások miatt, de ugyanakkor a tárgyalás nehéz lesz, mert a nagyon bonyolult a kontextus a formai tekintetben is, és nagyon sok fontos javaslat van persze ebben a bonyolult formájú javaslatban. De most ennél többet nem is mondunk erről, ebben a mandátumban köszönet mindenképpen ahhoz, hogy segített nekünk tisztábban látni, az európai parlamenti képviselők számára megkönnyíti így a feladatot, és akkor rajtunk keresztül majd meglátjuk, hogy ki fog foglalkozni ezzel a témával, meglátjuk, hogy a tanácsnál is azért dinamikus az előrelépés, így, így fogalmazhatok. Az biztos, hogy nem zártuk le a témát, nem csak, hogy a napi rendünket nem zártuk le, de hát a foglalkoztatási szakbizottság teljes munkáját se tudtuk lezárni a hetedik jogalkotási időszakban. Kérek mindenkit, hogy maradjon a teremben, fényképezkedni fogunk, és ezt követően pedig kocintunk a barátságunkra itt a termen kívül. Köszönöm szépen, és köszönet a tolmácsoknak is. A tolmácsok köszönik a figyelmet.